Welcome to the second part of the Employment uh, Üdvözöljük a mai Employment ülésének második részében. Irjana Ivanovával folytatunk eszmecserét, az Európai Számvevőszék tagjával. Miért is van ő itt a mai ülésen? mi hívtuk meg Livanov asszony, hogy részletesen számoljon be a számvevőszék különleges jelentésről az Európai Ifjúsági Garanciáról, illetve ennek megvalósításáról. Ő volt a fő auditorja ennek a témának. Az ifjúsági garancia program szorosan eh, kapcsolódik a ifjúsági kezdeményezéshez, Üdvözöljük szakbizottságunkban, és kíváncsian várjuk mondandóját. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, mint korábbi képviselő, és második alkalommal van alkalmam ezt a speciális számbevőszék jelentést bemutatni. A Kokobuban mutattam be ezt először, nagyon örök annak, hogy itt lehetek, mivel eh, ez jelzi azt, hogy milyen nagy jelentőséget eh, tulajdonít ennek a témának az önök szakbizottsága. Az ifjúsági foglalkoztatás eh, problémáját azt gondolom nem kell részletesen leírjam önöknek. Az ifjúsági garancia, az ifjúsági kezdeményezése együtt, ezeket az EU együtt hozta létre azért, hogy munkahelyet teremtsen a fiatalok számára, hogy ők pozitív módon tudjanak hozzájárulni a társadalomhoz. Itt egy drága szkímről van szó, az adók, a ifjúsági kedvezmények, stb. 553 milliárd eurót tesznek ki évente, ez 1 az EU GDP-jének. A legtöbb tagországot mindez érint, és számunkra éppen ezért nagyon fontos volt, hogy korán lépjünk fel, illetve hogy a hozóknak egyértelmű világos visszajelzést adjunk a garancia alapról. Reméljük, hogy ez sikeres alap lesz, de természetesen objektív értékeléssel szeretnénk szolgálni arról, hogy hogyan működtethető gyorsabban, hatékonyabban az alap. Az elmúlt héten elhozott véleményekkel, nagy mértékben egyet tudok érteni a tanács részéről, az ifjúsági garancia, mert az ifjúsági kezdeményezés egészít ki, azt gondolom, hogy jó lépés a megfelelő irányban, és nagyon fontos, hogy olyan intézkedések kövessék mindezt, amelyek a teremtést célozzák meg. Fontos, hogy hosszú távú strukturális reformok valósuljanak meg a tagországokban, azért, hogy az oktatási rendszereiket is megfelelően át tudják alakítani, illetve hogy nem maradjon senki ki ebből a folyamatból. Azt vizsgáltuk, hogy a tagország megfelelő támogatást nyújthat-e a bizottság, illetve a potenciális kockázatokat rögzítettük a megvalósításban. Arra az eredményre jutottunk, hogy általában véve a bizottság megfelelő időszerű támogatást nyújtott a tanács ajánlásainak határidején belül. Például a bizottság tanácsajánlások után 5 hónapig nyújtott segítséget a tagországoknak átfogó és időben történő tanácsadással szolgált, számos hiányosságra felhívta a figyelmet. A bizottság azonban három aspektussal nem foglalkozott megfelelően. Ez az ICT-kre, a digitális készségekre vonatkozott, illetve a kölcsönös tanulásra. Az összes tagország átdolgozta a nemzeti terveit a bizottság értékelés után. Három fő kockázatot állapítottunk meg az ifjúsági garancia megvalósításában. Egyrészt, ami a finanszírozás megfelelőségét illeti, a megfelelő ajánlatokat, munkaajánlatokat is megtekintettük, illetve azt vizsgáltuk, hogy a bizottság hogyan követi nyomon ennek a programnak a hatékonyságát. Ami a finanszírozást illeti, úgy éreztük, hogy felméréseket kell készíteni arról, hogy mennyi a szükséges támogatás 2014-2020-as időszakban 24,7 milliárddal finanszírozza ezt a költségvetésből az EU. A rövid távú intézkedésekhez eh, további intézkedésekre szükség, további forrásokra, képzéseknél, munkahelykeresésnél, illetve azt is láttunk, hogy eh, nem készültek felmérések speciális intézkedésekre vonatkozóan, és a tagországok közül egyik sem adott információt a megvalósítás költségeiről a struktúrás reformoknál. Kilenc tagország nem jutatott el semmiféle információt a tervezett nemzeti finanszírozásról. Én további nagyon fontos aspektus az a tény, hogy a bizottság nem készített hatástanulmányt az ifjúsági garancia <clears throat> kapcsán. Az illó becslései állnak egyelőre rendelkezésre és ezek az egyetlen rendelkezésre álló statisztika. Hajmin 21 milliárd euróra becsülték ezt évente, mi pedig 12,7 milliárdot gondoltunk. Ami az információ eljuttatását illeti, a hiányos finanszírozás a végső hatást is befolyásolhatja, illetve a megvalósításra is hatással lehet. A második kockázat, hiányos definíció miatt merül fel a jó minőségű állásajánlatoknál, fontos, hogy minden 25 év alatti fiatal négy hónapon belül megfelelő minőségű elsajátot kapjon. Azt azonban nem jelezték, hogy mi minősül jó minőségű ajánlásnak, illetve nem pontosították azt, hogy ki hivatotta a kritériumokat meghatározni. <clears throat> Egyéb költségeket is beleszámítottunk, költségek stb. annak a kockázata, hogy esetleg olyan munkákat ajánlanak a fiataloknak, amelyek hosszú, közép és rövid távon nem javítják esélyeiket. Fontos, hogy átfogó legyen a garancia megvalósítása. Az utolsó kockázat még arra vonatkozik, hogy a beszámolási keret még eh, kialakulóban van, azért, hogy világosabb képet kapjunk a megvalósításról. Azt gondoljuk, hogy az összes intézkedés figyelemmel kell követni, azért, hogy ez tényleges változást idézzen elő a fiatalok életében. Az átfogó beszámolási szabályok nem épültek bele ebbe a rendszerbe a folyamat elejétől kezdve. Természetesen léteznek különböző beszámolási keretek az európai szemeszteren belül, viszont az audit idején kiderült az, hogy a monitoring eredményeiről elvileg az Európai Parlamentnek nem terveztek beszámolni. Viszont a jelentésünk közzététele után úgy tűnt, hogy a bizottság mégis meggondolja magát, és az Európai Parlamentnek erről beszámol, aminek rendkívüli módon örültünk. Végezetül pedig az ajánlásainkra térnék ki. Három ajánlást fogalmaztunk meg, amelyek véleményünk szerint javítanánk az ifjúsági garancia hatékony megvalósítását. Az első a finanszírozása vonatkozik, azt javasoljuk, hogy a tagországok világos és teljes képet közvetítsenek a tervezett intézkedések költségéről, azért, hogy a bizottság fel tudja mérni azt, hogy mik az általános finanszírozási igények. Következő az ajánlatot jó minőségének javítása. Fontosnak tartjuk, hogy a bizottság eh, megfelelő kritériumokat dolgozzon ki a jó minőségre. Ez benne is szerepel az Európai Bizottság iránymutatásaiban. A harmadik ajánlása a beszámolásra vonatkozik. Azt javasoltuk a bizottságnak, hogy egy átfogó monitoring rendszert alakítson ki az ifjúsági garanciára, amelyek az egyes egyéneket célozzák meg. És azt javasoltuk, hogy ezekről az eredményekről ne csak a tanácsnak, hanem az Európai Parlamentnek is számoljon be a bizottság mint korábban említettem, reméljük, hogy az ifjúsági garancia sikeres lesz, és hogy az összes európai intézmény és tagországok mindent megtesznek az eredmények érdekében. Meg szeretném ragadni az alkalmat, köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak, a konstruktív megközelítésért, együttműködésükért, És köszönöm szépen elnökasszony, illetve képviselőknek azt, hogy meghívtak bennünket az ülésükre. Várom megjegyzéseket, kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Természetesen mindenki számára lehetséges kérdést feltenni, de az előadóval és az árnyék előadókkal kezdjük Először is Morán Sártyé asszonynak adom a szót. Merci euh, beaucoup, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy eljött uh, hozzánk, és beszámolt a szemvevőszégi tanulmányról, amely igen érdekes. Köszönjük, hogy bemutatta az ifjúsági garancia alapról kapcsolat, alapról kapcsolatos véleményeket. Én olvastam ezt a szemvőszégi jelent, jelentést. Van néhány megjegyzésem. Ezekről már volt alkalmunk közösen beszélni. Az első megjegyzésem az az, hogy óriási az űrzavar ez a tagországban a legfelsőbb szinteken is érzékelhető, de az érintettekhez legközelebbi szinteken is, azzal kapcsolatban, hogy a kezdeményezés és a garancia alap között mi a különbség. Ez rendkívül károsító hatású, hiszen ami az ifjúsági kezdeményezést illeti, az elmes kormányosok úgymond felfajták a mi célunkat, és azt szerették volna, hogyha a szociális alap elsősorban az munkanélkül, ifjúsági munkanélkülieket célozza meg. Mi annak örülünk, hogyha az ifjúsági kezdeményezés azokat a régokat célozná meg, ahol 20%-a 15-20 év közöttieknek él. Hát mint említettem, a kezdeményezésről, illetve az alapal kapcsolatban borzasztó nagy a zűrzavar. És azt gondolom el, akkor az ponttal kapcsolatban nagy erőfeszítéseket kell tennünk, ez pedig a kommunikáció. A megfelelő kommunikáció az ifjúsági kezdeményezés megerősítése, Mint említettem, az űrzavar nagyon károsító hatású, nem csak az én országomban, a többi országra is ugyanaz jellemzi. Nem látják azt a projekteknél, hogy hogyan kéne a politikáikat kialakítani. És a kezdeményezése kapcsolatos kommunikáció, um, fedi a mi garancia alappal kapcsolatos politikánkat. A második pont, amely kapcsolatban szintén várom az ön véleményét, az annak szükségessége, hogy megfelelő projektek legyenek. Én értem és osztozom az ön igényében azzal kapcsolatban, hogy nagyon fontos, hogy a, az alap eszközének megfelelő felhasználása nagyon fontos, de úgy érzem ma, hogy a, a projektekből sincsen elég. Hiányoznak a projektek. Több év óta tárgyaltunk a szociális alapról, és többször elhangzott az, hogy nincs elég projekt. Ez igaz a garancia alapra is. Tehát hogyan tudunk közösen projekteket stimulálni? Ez itt a nagy kérdés. A harmadik megjegyzésem, ön talán emlékszik arra, hogy nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy a szociális alapban 20% legyen elkülönítve a szegénység elleni küzdelemre. A fiatalok körében is létezik szegénység, tehát ami a finanszírozást illeti, itt is nagyon fontos lenne ezt az azonosítást megvizsgálni, hogy milyen projektek célozzák meg a szegénység elleni küzdelmet a fiatalok körében. Végezetül pedig, és nem szeretnék túl hosszú lenni, de sokat várok ettől a vitától. Ön azt mondta, hogy ez a politika kialakulóban van. Tehát azt gondolom, hogy a megvalósítás nagyon fontos. Egy egész más sebességre kell kapcsolnunk, az Európai Unió intézményei szintén. Szerettük volna tanácssal a bizottság egy felgyorsítani ezt a folyamatot. De fontos a helyszínen is figyelemmel követni a folyamatokat, és itt jelentős változtatásokra van szükség. Én teljes mértékben egyetértek az ön elemzésével, ami a megfelelő minőségű állásajánlatokat illeti, gyakornoki helyeket, stb. Tehát önök várnak egy definíciót arról, hogy mi minősül megfelelő minőségű állásajánlatnak, azt gondolom, hogy a megfelelő minőség definíciója nem minden szinten ugyanaz. Tehát olyan fiatalokról beszélünk, akik most kerültek ki az egyetemről, vagy vidéki térségből, az ő esetükben nem mindig ugyanaz a definíció, nem ugyanazok mindig az elvárások. Azt gondolom, hogyha megvizsgáljuk ennek a körnek a diversitását, aki profitálhat ebből a politikából, fontos, hogy megfelelően tekintsük ezt a kérdést. Itt eh, igen hosszú, eh, nehéz politikákról van szó, és a célközönség sem könnyű. Thank you all. Köszönöm szépen. Akkor az árnyék előadók következnek. Az SND eh, részéről, Benefáj kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony, megköszönöm az Európai Számbevőszéknek és Ivanova asszonynak, hogy bemutatta ezt a jelentést, és hogy elkészítették ezt a jelentést. Hát eh, valóban fontos, hogy jól értsük a helyzetet. Ez az egyik legambíciózusabb programja az Európai Uniónak, amely a fiatalok munkanélküliségével foglalkozik és ezért fontos, hogy minél többet tudjunk erről. Ugye független szereplőként a szembevőszék gazdagítja a vitát, és elkerüljük így, hogy túlságosan is politikai jelleggel értékeljük a tevékenységet. A ifjúsági garancia megszületett, tehát ezt kellett kiértékelni, és a dokumentum megfelel a célnak. A három ajánlást valóban osztható, nagyobb átláthatóságra van szükség, hogy hogyan működik ez majd a tagállamokban, és hogy hogyan használják fel az európai alapokat hogyha egy átfogó monitoring rendszert működtetnek európai szinten, amelyenek az eszköznek a hatékonyságát elemzi, akkor arra van szükség, hogy a kínálat minősége garantált legyen. Tehát nem lehet visszaélni a fiatalok helyzetével, és el kellene kerülni azt, hogy bizonytalan munkahelyek legyenek, a képzést kínáló munkalehetőségek helyett. Hát azért még eléggé visszafogott ez a javaslat ahhoz képest, hogy győztesnek kiálthassuk ki magunkat. Szerintem alapjaiban véve tulajdonképpen elegendően nem javít a munkanélküliség problémáján. Olaszország például ennek egy jó példája, a növekedés az úgy tűnik, hogy a piacokat megerősíti, de még mindig nagyon magas a fiatalok körében a munkanélküliség, és valami nagyon világos dolog látható, eh, hogyha megnézzük, megnézzük a fiatal, az ifjúsági garanciát. Itt most nem azért hozták ezt létre, hogy csak új munkahelyeket teremtsenek, hanem azért, hogy legyen egy gyorsan felhasználható erőforrás, amely a gazdasági növekedés megvalósítását segíti, és hogy stratégiai befektetésekből tudjuk támogatni a digitális gazdaságot, és így tovább. A kihívás hatalmas, nyilvánvaló, hogy az a kötelességünk, hogy a lehető leghatékonyabban működjen ez a mechanizmus, és hogy az eredményeket elérje. De sajnos többféle probléma felmerült már. Egyes tagállamokban az intézményrendszerrel van gond, a strukturális megszervezéssel, a programok elindításával, vagy a fiataloknak nehéz ez, akik jelentkezni szeretnének, illetve a partnereknek akadnak nehézségeik azok, akiknek a legnagyobb szüksége lenne erre még, azt sem tudják, hogy létezik egy ilyen ifjúsági garancia, és hogy van egy ilyen program, amely a munkanélküliség ellen küzd. Tehát egyrészt még a tájékoztatáson is javítani kell, és azt is gondolom, hogy nagyon hasznos lenne, hogy a bizottság és a tagállamok is politikai akaratot, akaratról tegyenek tanúbizonyságot, <clears throat> tehát hogy befektessenek a fiatalokba, és hogy megtegyenek mindent, ami csak lehetséges, és hogy ezt a kezdeményezést az elkövetkezendő években valóban fontosként, fontosként kezeljék a szociális alapból, megfelelő forrásokat biztosítsanak rá, és a következő több éves kereteket is Eh, így alakítsa ki, amikor tárgyalnak, mert csak így tudjuk legyőzni a fiatalok munkanélküliségét. Köszönöm szépen, Szesztánszka kolléganő az ECR képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, že je veľmi, dobrá Nagyon jó, hasznos jelentésről van szó. Ahogy eh, már hallottuk, még eh, nem mondhatjuk el, hogy mindig minden világos. A tagállamos, tagállamokban is hasonló a helyzet, én eh, Szlovákiából jövök, és eh, a jelentés tartalma és a szlovákiai helyzet között eléggé nagy a szakadék. Főleg ami a pénzt illeti, a pénzügyi lehetőségeket, a dokumentumokat illeti, tehát például a végrehajtási tervek, mindenképpen eh, szeretnék a munkahogy és szociális minisztériummal tovább fáradozni azon, hogy Szlovákiában hasznosan éljünk a lehetőségünkre álló eszközökkel, hiszen elképzelhető, hogy ez az utolsó esélye annak, hogy megmentsünk egy egész generációt. Tudjuk, hogyha valaki az egyetem után nem kap munkát, akkor nagyon nagy problémái lehetnek a jövőben hiszen eh, az egész társadalom szenvedettől. Ahogy már hallottuk, az önáltal tehát javaslatokat csak aláhúzhatjuk, esetleg eh, azt is eh, ki kell hangsúlyoznunk, hogy a lehetőségek minősége jobb legyen. Amit Morasártia asszony mondott, az a teljes mértékben egyetértek nem biztos, hogy egységes definíciót kellene itt kialakítani. Már beszéltünk kritériumokról, szó volt arról, hogy milyen kritériumokat kell kialakítani. Nagyon különböző a fiatalok helyzete. Éppen ezért szerintem a meglévő kínálatokra kellene a javaslatokat alapítani. Nagyon hasznosak lehetnek például a továbbképzési intézkedések. Esetleg többet is hallhatnak az elképzeléseikről, hogy hogyan nézzen ki ez az értékes kínálat. Én jobb megfigyelő rendszert is szorgalmaznék, annak érdekében, hogy tudjuk, hogy hogyan költik el ezeket a forrásokat. Nem csak itt, hanem az egyéb projektek esetében is előfordul, hogy nem megfelelő módon élnek a különféle projektforrásokkal, és kár lenne, hogyha ebben a programban eh, nem érnénk el céljainkat, azért, mert nem megfelelő helyre kerülnek a források. Remélem, hogy a mi szakbizottságunk is eh, hozzájárul majd ahhoz, hogy eh, jobban felhasználjuk az európai adófizetők pénzét. Köszönöm. Martina Lavajova nincs itt. Ön képviseli az Aldét? Igen, az Aldét képviselem. Martinával nem tárgyaltam, hogy az Alde nevében beszéljek, de hát mindegy. Három apró megjegyzésem lenne. Az első, mindenképpen bizonyos kritériumokra van szükségünk, hogy mérjük a források költésének hatékonyságát. A bizottság jelentése is tartalmazza ezt. De igazából az egyszerű statisztikai adatok nem mondják el a teljes igazságot. Nagyon gyors a változás a fiatal generáció körében a migráció tekintetében és igaz, exodus is láthatunk bizonyos európai országokban, ott nyilvánvalóan a statisztikák értelmében csökken a fiatalkorúak munkanélkülisége. Tehát, hogyha statisztikailag kevesebb a munkanélküli fiatal, akkor ez nem jelenti azt, hogy tényleg csökkent a munkanélküliség, hanem például elmentek. Az Európai Unió kezdeményezései értelmében 25%-os a fiatalok munkanélkülisége, és különféle megközelítéseket alkalmaznak a különféle tagállamok, tehát például Németországban regionális szinten zajlik. És más országokban más megoldások vannak. A különféle megközelítések sem hasonlíthatók össze egymással. Tehát vannak konkrét régiók, ahol 25%-os vagy még magasabb a fiatalok munkanélkülisége, de országos szinten alacsonyabb. Tehát a nemzeti és regionális szint közötti különbséget is figyelembe kell venni. Köszönöm. Köszönöm. Patlik Jerik nincs itt. A GUE részéről kér valaki szót helyette? Köszönöm, elnök asszony. Nagyon lényeges jelentésről van szó, véleményem szerint. És hogyha nem néznénk meg, akkor az lenne a helyzet, hogy ez a program ugyanolyan véget érne, mint a többiek. Vagy az európai szociális alapok helyzet és hasonló. Portugál vagyok, nagyon kevés adatunk van Portugáliában arról, hogy hogyan hajtják végre az ifjúsági garanciát. Nagyon kevés adat van, hogy eh, milyen eh, állás hirdetésekkel oldják meg az ifjúsági garanciát. És nincsenek adatok arról sem, hogy ez a program most más, mint a eddig megszokott eh, múltbeli programok, és ez nem véletlen. hiszen az Európai Szociális Alap már számos programot hozott létre, munkaprogramot, amelyeket végrehajtottak, de mégsem voltak sikeresek. Ma arról van szó, hogy lássuk, hogy az egész minőségileg lesz más, hogy jár -e eredménnyel az ifjúsági garancia, vagy nem, hiszen óriási programról van szó, és az Európai Bizottság pedig azért felelős, hogy ezt végrehajtsa. És ezért is működik együtt a tagállamokkal. És ez mind összefügg azzal, hogy számos tapasztalatot gyűjtöttünk az állami és a magánszektorban is. És most lassan azt látjuk, hogy a programok átveszik ezeket a munkahelyeket. Hiszen az ifjúsági garanciában résztvevők olcsóbbak, de kevesebb joguk is van. És akkor megalapítjuk, hogy időközben valakit elbocsátatok azért, hogy az olcsó fiatalt alkalmazzák. Tehát a munka prekárius formába tulódik el. Szokatlan munkavégzési formák jelennek meg. Ezeket a dolgokat mindenképpen ki kell hangsúlyozni. És nagyon fontos az, hogy milyen munkahelyeken dolgozhatnának a munkanélküli fiatalok. A következőt mondanám. A szerződés időtartama is nagyon fontos. Nagyon fontosak a képzési kritériumok, képzési feltételek a fizetés mellett. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a munkahely minősége, mellett az, hogy a munkavállaló az összes szociális jogot megkapja, tehát ugyanazokat a jogokat, mint a többi munkavállaló. Ez a program igazából nem jár eredménnyel, amennyiben eh, munkahely lesz, de olyan munkahely, ahol sokkal kevesebb szociális jog van, mint eh, általában. Éppen ezért eh, számos módosítást is, módosítót is javaslunk, a rendelettel kapcsolatban, azonban ezt a rendeletet sajnos a parlament nem fogadta el. Aztán térjünk át a fizetés kérdésére. Itt is van egy központi téma, tehát, hogy a fizetés ugyanúgy nézzen ki, mint azok esetében, akik ugyanazon ágazaton belül hasonló összehasonlítató munkahelyen dolgoznak. Ezt természetesen meg kell nézni. Tehát, hogyha bizonyos kritériumokat állapítunk meg, olvastam a bizottság jelentését, akkor nagyon fontos az, hogy vitát folytassunk, de egy dolog aggaszt. Hogyha itt azt olvasom, hogy fontos a minőség. Azonban a jelenlegi konjunktúrára is figyelni kell. Hiszen azt látjuk, hogy a szint lefelé megy. Hogyha jön a konjunktúra, és hogyha megint nagy szerepet játszik, és ilyen irányba orientálódunk, anélkül, hogy maximálisan észrevegyük a lehetőségeinket, akkor ez azt jelenti, hogy itt a rugalmasságnak tárra, tágra nyitjuk a kapukat. Én azt szeretném, hogy az Európai Parlament nyomást gyakorol a bizottságra, hogy jól körülhatárolják a munkavégzés milyenjét, a munkavégzés minőségét. Tehát a program csak is akkor lehet sikeres, hogyha minőségi munkahelyeket és szociális biztonságot is jelent. Csak is így tudjuk céljainkat elérni. és a céloknak pedig meg kell felelni az ILO mércének is. Nem tudom, hogy ön hogy ítéli meg azt, amit mi parlamenti képviselők még tehetnénk. Annak érdekében, hogy a javaslatai ne csak írott malaszt maradjanak, hanem tényleg a gyakorlatban is végrehajtható lehessen hogy tényleg életet leheljünk ebbe a programba. Laura Agia from EFTD. Laura Agia az EFTD nevében. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony, és megköszönöm a számbevőszék képviselőjének ezt a munkát, és nagyon örülök annak, hogy ez az első alkalom, hogy nem érezzük magunkat kimaradva valamiből, és végre az ifjúsági garanciával Olaszországban is végre van valaki, akit, akiket meghallgatnak. Azért, mert nincs plegyka. Tehát amikor az egyik a program a másik után elbukott Olaszországban, akkor senki nem mondott semmit. Az ifjúsági garanciát úgy vezették be, mint egyfajta gyógyírt, ami majd minden problémát orvosolni fog, és minden gondot megold. Egy volt olasz miniszterelnök gyakorlatilag két millió munkahelyet ígért a fiataloknak, és két év elteltével kevesebb, mint 20 ezer munkahelyet teremtett meg az ifjúsági garancia. Ez egy teljes bukás, hogyha ma megnézem, hogy mit ír az olasz média, akkor azt olvasom, hogy a fiatal munkanélküliek aránya 52%-os, és ez szégyenletes. Tehát felteszem magamnak a kérdést, hogy amellett, hogy mondjuk képtelen felhasználni az erőforrásokat valaki, mi a legnagyobb hiba? Mert ez gyakorlatilag már tény, hogy képtelen volt a kormányom, az én hazám kormánya hatékonyan felhasználni ezeket az erőforrásokat, de emellett mi a legnagyobb probléma? Az, hogy továbbra is súlyos hibákat követnek el, nincsen monitoring, semmifajta tevékenység. Ha ilyen, ennyire kevéssé hatékonyan használják fel ezeket a forrásokat a fiat, munkanélküli fiatalok megsegítésére. Hát azt sem tudjuk, hogy hány fiatalon segítenek, hány programot szervezzenek, hogyan szervezzék ezeket, hogyan tájékoztassák őket, hogyan osszák el az erőforrásokat, milyen projektekre mennyit, hogyan diversifikálják a projekteket az egyes régiókban, ha nem értik meg azt, hogy mik a különbségek a régiók között, akkor ez mind-mind komoly baj. Nem értékelik ki, hogy mely fiatalokat kell itt kiemelni, hanem gyakorlatilag megmaradnak a felületességnél, a arroganciánál. Mielőtt valamit eladunk, előtte ugye nyilván kell hozzá elég intelligensnek lenni, azt gondolni, hogy lesz rá vevő is. Hát, hogyha ma egy 50 ezer lakosú városban az ifjúsági garancia 20 munkahelyet ajánl fel, a, a valami fajta civil szervezetnél, hát ez szégyenletes. Tehát nem vizsgálták meg, hogy mekkora a kereslet, és milyen kínálatot adjanak. Tehát a monitoring esetében én azt remélem, hogy az előfinanszírozás, amit ugye már kihajítottak, amit ugye az legutóbbi két milliárd eurót az utolsó centig számolják meg és ellenőrizzék. Én szeretném tudni az utolsó centig, eurócentig, hogy az én hazám kormánya mire és hogyan fordította ezeket a pénzeket. Nem magam miatt, hanem a fiatalok miatt, akik 40 évesen még mindig a szülőkkel laknak, mert nincs munkahelyük, és mi pedig ezt az egészet úgy áruljuk, vagy úgy hirdetjük, mint a legesleg csodálatosabb gyógyítás, hogy minden problémát megoldottunk. Hát igen, kemény szavak ezek. Ivan azt hogy nem tudom, hogy még a két következő kérdést meghallgatja, és akkor egyben válaszolhatna. Jó, mert akkor először McIntyre asszony, és utána López Aguilar kolléga következne, de McIntyre asszony kezdje. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az én frakcióm az mindig is hit a költségvetési fegyelemben és az eredmény alapú politikai döntéshozatalban, úgyhogy én nagyon hasznosnak találom ezt a jelentést, szerintem lényegi része a munkánknak ebben a szakbizottságban az, hogy időről időre felülvizsgáljuk azt, hogy mire is fordították az Európai Uniós forrásokat, és hogy mit értek el, milyen eredményeket értek el, hiszen hogyha a kitűzött célok nem teljesültek, akkor nem kellene, hogy féljünk attól, hogy ezt kimondjuk, hanem más megoldási módozatokat kell keresnünk a célok elérésére. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy Ivanova asszony eljött hozzánk, a számvevőszéktől is bemutatta ezt a jelentést. Én nekem Rengeteg aggályom van, és ez kapcsolódik ahhoz, amit önök feltártak a jelentésben. Hát a bizottság gyakorlatilag hatástanulmányt nem végzett, ami mondjuk leírta volna, hogy mik a becsült költségek, kiadások. Hát az összes nagyobb bizottsági kezdeményezés esetében ez egy alap dolog, tehát azért már az első akadálynál elbuktak. Ha megfelelően kísértük volna figyelemmel ezt az egészet, hát akkor már rögtön az elején eldöntöttük volna, hogy mit is akarunk elérni, legalábbis tisztáztuk volna. Tehát az önök első ajánlás, hogy a tagállamok világos és teljes áttekintést adjanak azokról az intézkedésekről, amelyeket elfogadnak, hogy a fiatalok munkanélküliségével szemben küzdjenek, nem csak a költségekről van szó, hanem az előnyökről, az eredményekről is, tehát minőségi és mennyiségi szempontból tudnunk kell, hogy hol tartunk. Mert hogyha nem tudjuk, hogy hol tartunk, amikor elkezdjük a munkát, akkor a projekt leteltével hogyan fogjuk lemérni, hogy mennyit haladtunk. Aztán a következő ajánlás, hogy a monitoring eredményéről be kell számolni a parlamentnek és a tanácsnak, ezzel is egyetértek. Hát sokan azt gondolják, hogy ez alapértelmezés, de azért ez nem így van, és én teljes mértékben egyetértek önnel, hogy ezt ide beemelték, és a 68-as bekezdését a megjegyzéseiknek nagyon is támogatom. Itt az szerepel, hogy Ugye eredetileg nem tervezték azt, hogy a monitoring eredményeiről beszámolnak a parlamentnek. Úgyhogy mi, az Európai Parlament, igenis kell, hogy követeljük, hogy a monitoring végrehajtásáról számoljanak be a mi számunkra, illetve arról is, hogy hogyan felügyelik az eredményeket. Hát egyébként hogyan tudnánk, ugye mi, eh, akik több ilyen fiatalt képviselünk, munkanélküli fiatalt, hogyan tudnánk megérteni, hogy mit is értek el és mit nem ezek a projektek? Annak ellenére, hogy a, a fiatalok munkanélküliségével foglalkozó kezdeményezésben a fiatalokról általánosságban van szó, meg kell találnunk az egyénre szabott, tagállamokra szabott megoldást. Az a legjobb szerintem, hogyha a tagállamok valósítják meg rugalmasan ezeket a politikákat. Ez nem jelenti azt, hogy én nem akarom tudni, hogy ők mit csinálnak. Nem, pontosan szeretném tudni, hogy mit és hogyan költenek el, de legyen meg az a rugalmasságuk, hogy a saját jellegzetességeikre szabják az elvégzett munkát. A jó, gyakorlat, jó gyakorlatokat is csak úgy tudjuk megosztani egymással egyébként, hogyha a monitoringot elvégzik, és így a többi tagállam is tudja, hogy mit sikerült elérni, és mit nem. Én nagyon örülök annak, hogy több mint két millió, 2,2 millió gyakornoki pozíció született az Egyesült Királyságban, jött létre, de én ezt nem használom fel arra, hogy most akkor kényelmesen hanyagdoljak a székemben, és ne tegyek semmit, mert még az én választókörzetemben is nő a munkanélküliség. Tehát az Egyesült Királyság azt hiszem nem tarthat kísérőadást a többieknek, hanem inkább egymással kellene megosztanunk azt, hogy kinél mi működik. Vannak olyan megoldások, amelyek mindenütt működnek, vannak, amelyek nem, de hogyha valaki látja, hogy na, ez egy jó befektetés volt, ez itt bevált, akkor építsünk az, az ilyen sikerekre. Úgyhogy nagyon megköszönöm ezt a jelentést önöknek, nagyon hasznos. Köszönöm és nem a asszony a következő, hanem López kolléga a szocialistáktól, és majd utána, a, még két kérdés után adom meg Ivanova asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! szinte mindennel egyetértek, amit kollégáim elmondtak. De azért van egy-két dolog, amit szeretnék kihangsúlyozni. 5 millió emberről van szó. Érdemes azért erre emlékeztetni. 5 millió európai fiatalnak nincs munkahelye Euró- ma Európában. 22%-os a fiatalokat érintő munkanélküliség, tehát ez a 22 százalék, ez egy eléggé becsapós statisztika, mert Spanyolországban például 50 százalék, Németországban meg 8. Úgyhogy nem mindegy, a statisztika időnként el tudja torzítani a dolgokat. A jelentés nagyon hasznos, kértük, megkaptuk, nagyon jó, hogy elkészült, viszont nem szeretnénk az önök munkáját sem akadályozni. Hogyha az ifjúsági garanciának a kiterjesztését lelassítani kívánják, abban, mi nem akarunk beleszólni, a lényeg az, hogy a célkitűzéseket elérjük. Az Európai Parlament számára több minden fontos, de az egyik dolog az, hogy mi pontosan nem értjük, hogy az ifjúsági garancia célkitűzéseit milyen mértékben kell teljesíteni. Nincsenek világos kritériumok ugyanis arról, hogy mit jelentenek a minőségi munkahelyek. Tehát nyilván ugye nem lehet akármilyen munkahelyel kiszúrni a fiatalok szemét, de mit jelent pontosan ez a minőségi munkahely kifejezés? Tehát ezt meg kellene határozni, hogy aztán a politikai lépések ennek megfelelőek legyenek, mert különben bizonytalan munkahelyek jönnek létre, és nem ez a célunk. Harmadsorban pedig a tagállamok felelőssége hatalmas. Egyrészt tanulhatnak egymástól, ez igaz, és ezt hallottuk is, de az az igazság, hogy a tagállamok nem végzik el a házi feladatukat. És az Európai Uniót vádolják a problémáikért. Mit jelent ez? Ez azt mutatja, hogy bizonyos európai programok a tagállamokban nem teljesítenek megfelelően. Itt most nem pártpolitikáról van szó, vagy arról, hogy kit szeretünk és kit nem. Vannak hiányosságok a programok végrehajtásában. Nincs elég szigorúság, szigorúság nincs elég értékelés, felülvizsgálat. De az is igaz, hogy vannak hasonlóságok és ne felejtsük el, hogy 5 millió emberről van szó, és mégis csak az egy ötödük hallott arról, hogy egyáltalán létezik ilyen program, és hogy egyáltalán még kevesebben tudják, hogy mit is jelent ez az ifjúsági garancia, hogy micsoda ez egyáltalán. Hát ez már eleve egy hatalmas akadálya annak, hogy ezt a programot végre lehessen sikeresen hajtani. Ez egy európai blueprint, Német, Spanyolországban 800 ezer 25 éven aluli fiatal munkanélküli, és csak 48 ezer regisztrált munkanélküli, ez egy másik adat. És nem tudjuk, hogy azt sem, hogy mit csinálnak, hogy valami fajta képzésben részt vesznek-e informálisan, vagy mit, mi történik velük, de az összes, tehát a, a számadat, a teljes az 800 ezer fő. És őszintén szólva, nem hiszem, hogy ér, sok értelme van újjal mutogatni a nemzeti kormányokra, de azért kemény ez a valóság. Spanyolország fogja megkapni az ifjúsági garancia pénzek legnagyobb részét, az oroszlán részét, és a statisztikai intézet és közzétett adatokat. Ez szerint a gyerekek harmada Spanyolországban szegénységben él. Gyakorlatilag a lakosság 30%-áról van szó, szegénységben él, vagy társadalmi kirekesztés kockázata fenyegeti. 40% nem tud elutazni egy hét nyaralásra, 41% nem tudná fedezni bármilyen fajta esetben felmerülő váratlan kiadásait vannak, akik a számláikat nem tudják rendszeresen fizetni, és ez a hétköznapi valóság, amiről én most itt beszélek. És most képzeljük el, hogy mi történik, ha valaki már akkor szegénységben él, amikor gyerek, és aztán 16 és 18, 16-18 éves korára munkanélküli, hát hogyan tudja a kormány, az ország, az EU képviselni ezeket az embereket? Hát ez egy dráma, hogyan lehet ezeket az embereket beintegrálni? Hát ez az igazi kérdés. Nos, Ivanova asszony néhány nem csak kérdést kapott, azt hiszem, hogy nagyon aktívan, lelkesen szóltak a képviselők. Uh, honorable members for... Köszönöm szépen elnök asszony, és megköszönöm a képviselőknek is, mert nagyon érdekesek voltak ezek a megjegyzések és a kérdések. Nagyon hasznos számomra is az, hogy meghallgathatom az önök véleményét, mert majd mindegyikre kitérek külön-külön, de én most szeretném megragadni a lehetőséget arra gyorsan, hogy elmondjam, hogy ez nem az utolsó jelentés, ami az ifjúsági munkanélküliségről készül, tehát több jelentést is tervezünk. Az év végé, vége előtt Remélem, hogy egy másik audit jelentést is közé tudunk tenni a, a Youth Action Teams témában. Ez mélyebb szintre megy, már ami a fiatalok munkanélküliségét illeti, tehát tagállami szintre megy. Úgyhogy ez még csak a kezdet volt, semminek nincs még itt vége ezzel az első jelentéssel. Valóban szeretnénk mélyre ásni mert ennek a problémának a gyökerei mélyre nyúlnak. Több nagyon fontos témát felvetettek önök ma. Moris Antje asszonynal egyetértek, ő beszélt az ifjúsági garanciáról, illetve az ifjúsági munkanélküliséggel kapcsolatos kezdeményezésről. Ezt már megbeszéltük, hogy ugye gyakran elkövetik az emberek azt a hibát, hogy azt hiszik, hogy ez a kettő ugyanaz, nem tudják megkülönböztetni és a jelentésünkben is nagyon igyekeztünk világosan megfogalmazni, hogy mi micsoda, és elkülöníteni ezeket a dolgokat egymástól, és áttekintést adni a finanszírozási forrásokról. Remélem, hogy most már világosabb a helyzet. Ön is nagyon helyesen mondta, hogy a kommunikáció elengedhetetlen, másképp nem lehet sikere vinni ezt a kezdeményezést. Tehát, hogyha a fiatalok az állampolgáraink nem tudják, hogy mi ez, azt sem tudják, hogy létezik, hát akkor nem meglepő, hogy nagyon kevesen regisztráltatják magukat munkanélküliként. Még egy fontos kérdést felvetett asszonyom arról, hogy kevés projekt elérhető, ha jól értettem. Feltette azt a kérdést, hogy hogyan tudnánk azt biztosítani, hogy több projekt legyen egyáltalán. Hát ez a jelentés konkrétan ezzel a problémával nem foglalkozik, most csak azzal foglalkozunk, hogy a bizot, foglalkoztunk, hogy a bizottság hogyan segítette a tagállamokat a végrehajtási tervek elkészítésében, de ez egy nagyon fontos kérdés, amely az egyik általunk azonosított kockázathoz kapcsolódik, ez pedig ugye a finanszírozással kapcsolatos kockázat, tehát ha nincs finanszírozás, akkor nem lesznek projektek sem. Nincs elegendő információ a tagállamoktól nem jön elég információ a bizottsághoz, tehát e- emiatt nagyon nehéz felbecsülni, hogy mekkora összegekre van szükség a projektek beindításához. Közben a másik oldalon rengeteg tagállam áll olyan, van olyan helyzetben, hogy költségvetési megszorításokat kell bevezetnie. És egy ilyen nehéz költségvetési helyzetben sem könnyű a tagállamoknak lépni. A bizottság tehát felhívta a figyelmet arra, hogy a tagállamok állítsanak fel fontossági sorrendet, melyek azok az intézkedések, amelyek a legfontosabbak, ezeket vegyék előre, és mi erről is szóltunk a jelentésben. Különösképpen azokra a tagállamokra vonatkozik ez, ahol a költségvetési megszorítások életben vannak. Azt is említette, hogy úgy tűnik, hogy EU szinten meghozták az intézkedéseket, és előrehaladást sikerült elérni, különösen ami a parlamentet illeti, az előfinanszírozási jelentéssel, illetve hogy a bizottsági szinten is van előrelépés, tehát mi elvégeztük a házi feladatunkat, de azért ne felejtsük el azt, hogy itt most közös menedzsment van, tehát a szociálpolitika az ilyen módon megosztott menedzsment alapon működik, és ez azt jelenti, hogy a másik félnek is el kell végezni a saját házi feladatát. Senti asszony és mások is a kínálat minőségére is utaltak, és ez is egy életbevágó eleme a kérdésnek. Mi is írtunk erről a jelentésben, az ifjúsági garanciának is ez az egyik fontos része. Mit ajánlunk? Nem kötelező érvényű ajánlást tettünk, hanem konstruktívan elemeztük a helyzetet, és felhívtuk a figyelmet arra, hogy itt van kockázat. Aztán a tagállamok döntik el, ugye nyilván a szubszidiarizás elvét tiszteletben tartjuk, tehát a tagállamok döntik el, hogy a saját konkrét esetükben ezt hogy lehet megoldani. A megállapításainkat Európai Uniós dokumentumokra alapoztuk, ezeket fel is soroltuk, tehát volt tanácsi ajánlás a gyakornoki posztokról, volt tanácsi nyilatkozat, a gyakornoki Európai Szövetségről, itt már szerepel, hogy jó minőségű gyakornoki állásokat ajánljanak a cégek, tehát el kell kerülni azt, hogy a vállalatok csak kihasználják a fiatalokat, mint valami fajta olcsó munkaerőt. Viszont nincsenek alapelvek, amelyek meghatároznák, hogy mit jelent az, hogy jó minőségű munkahely. Semmilyen dokumentumban nem szerepel ez. A releváns tanulmányokat egyébként áttekintettünk, az Európai Parlament is készített ilyet, az EU-ban a munkahelyek minőségéről, és így tovább. És a lényeg az, hogy szerintünk több tényező együttállása határozhatja meg azt, hogy a felkínált munkahely jó minőségű vagy sem. Számít itt az időtartam, az, hogy részidős vagy teljes állásról van szó, milyen a juttatás, ez is egy nagyon fontos aspektus, és így tovább. Milyen készségeket kérnek, milyen fajta végzettséget, milyen fajta további képzés lehetséges, és így tovább. Ezek csak példák, amiket a jelentésben felsorolunk, tehát senkire nem akarunk ráerőltetni semmit, teljes mértékben tiszteletben tartjuk a szubszidiaritás elvét. És a bizottsággal is azért legyünk tisztességesek. Zuber asszony felvetette, hogy a bizottság nem tett semmit, pedig meg kellett volna határozni, hogy mit jelent ez a jó minőségű kínálat. Hát azért az a, az a tisztességes, hogyha elmondjuk, hogy azért volt már valami. Útmutatást adtak 2015 áprilisában, a bizottság frissítette a kérdéseket, válaszokat, és azért részletesen beszélt a monitoringról, illetve a jó minőségű kínálatról, ezt kiemeltük a jelentésben, nyilván nem történt meg minden, tehát ezek a minimum a kritériumok még nem szerepelnek, de hát majd a tagállamok azért eldöntik, hogy hogyan cselekszenek. Venifei úr azt említette, hogy mi nem politikai, objektív elemzést biztosítottunk, ez, ez a mi szerepünk, és én egyet is értek önnel, hogy ez a mi szerepünk, tehát mi nem állunk senkinek az oldalára, hanem teljesen függetlenül, semlegesen, objektíven szolgáltatunk információt önöknek, döntéshozóknak, konstruktívan elemezzük az állapotokat. Említette azt is, hogy Olaszországban nem megfelelő a fiatalok foglalkoztatási lehetája. Hát most nem tudom kommentálni a helyzetet, de valószínűleg választ kell, hogy tudjunk majd adni erre, akkor, ha a részletesebb jelentésünk elkészült, tehát amelyik mélyebbre megy, tagállami szintre megy. De egyébként teljes mértékben egyetértek önnel, az ifjúsági garancia önmagában nem gyógyír mindenre, ennél sokkal többre van szükség. Az iparpolitikától kezdve az oktatáson át a célzott befektetésekig minden, mindenre. Említette azt is, hogy a fiatalok ellenállnak. Nagyon helyes volt itt fölvetni azt, hogy a kommunikációs stratégiával lehet probléma, amit egyébként az előttem szólók is megemlítettek, és itt megint említeném azt, hogy itt osztott, megosztott kezelésről van szó. A bizottság és a parlament el az egyik oldalon, de a tagállamok állnak a második, másik oldalon, és ők felelnek a végrehajtásért, a politika végrehajtásáért. Ikászka asszony Szlovákiából ön nagyon konkrét kérdést tett fel. Úgyhogy az előző válaszomra kell visszautaljak, mivel ez egy tagállamot érint nagyon részletesen, én most még nem tudom, hogy mely tagállamokba fogunk ellátogatni. A külön jelentésünkben általában három-öt tagállamot szoktunk megjelölni, ahová ellátogatunk, és akkor részletesebb képet tudunk magunknak festeni, de most egyelőre még nem tudok erről beszélni, de amint elkészül a jelentésünk, akkor nagyon szívesen beszámolok önöknek erről. És a jó minőségű kínálatot ön is említette, de erre ugye már az előbbiekben válaszoltam. És Zuber asszony, ön azt említette, hogy úgy tűnik, hogy ez az ifjúsági garancia nem tér el nagyon a szociális alap egyéb intézkedéseitől. Hát igen, tudjuk, hogy milyenek az egyéb intézkedések. Ugye vannak olyanok, amelyeket már évek óta alkalmaznak az eszám keresztül, és abban is egyetértek, hogy nem a rendelkezésre elég adat, a finanszírozás nem megfelelő volt, a komoly kockázat ezt is beazonosítottuk mi is, de hát mondom, az adatok, itt van ugye egyébként a bizottság, tehát ha valaki hozzájuk intézne kérdés, vagy nem tudom, ők kiegészíthetik, amit én elmondtam. Tehát a bizottság, ha nem kapja meg az adatokat a tagállamoktól, akkor nem tudja ezeket az adatokat a rendelkezésünkre bocsájtani. Tehát a tagállamoknak kellene felbecsülni az igényeiket és erről beszámolni. A jó minőségű ajánlatról már beszéltünk, ön is feltette ezt a kérdést, és azt is megkérdezte, hogy az Európai Parlament mit tehetne annak érdekében, hogy ezeket az ajánlásokat teljesítsék. Hát ez az egyik dolog egyébként, amit már önök tesznek, mert nagyon érdekli önöket a teljesítés. Én láttam, hogy mindenkit valóban foglalkoztat ez a téma, látom, hogy mennyire fontos ez önöknek. Úgyhogy nem gondolom, hogy ez az utolsó lépés. Tényleg intézkedés sorozatról van itt szó, amely majd megtörténik. Legalábbis a mi esetünkre ez biztos, hogy igaz, mert ez csak az első jelentés, amit elkészítettünk. Még rengeteg tennivaló lenne. Adzsia asszony, ön is megosztott velünk egy-két elég rémisztő számadatot, ami a fiatalok munkanélküliségét illeti az ön hazájában, de egyetértek önnel, és Venifei úrral is, hogy ez az isisegi garancia nem gyógyírjon magában mindenre. Ez csak egy intézkedés, amit rengeteg mással együtt kell alkalmazni. És a bizottság és a tagállamok együtt kell, hogy működjenek annak érdekében, hogy ezek valóban elérjék a céljaikat. A prefinanszírozás. Ha jól emlékszem, akkor júniusig kell, hogy legyen jelentéstétel a tagállamoktól a bizottság felé arról, hogy milyen forrásokat használtak fel. Amilyen forrásokat nem használtak fel, a tagállamok visszafizetik az európai költségvetésbe. Tehát meglátjuk, hogy ez hogyan történik, közel állunk már a júniushoz, úgyhogy majd tájékoztatjuk Önöket. McIntyre asszony, nagyon köszönöm a megjegyzéseit. Említette a hatástanulmányt, igen, megjegyeztük mi is a jelentésben, hogy nem végzett a bizottság hatástanulmányt ebben az esetben. És megint nem akarom én itt a nem bizottság ügyvédjének a szerepét játszani, de azért azt el kell mondani, hogy ezt az egész rendszert elég gyorsan kellett megtervezni és felállítani, úgyhogy valószínűleg ez lehetett az egyik oka annak, hogy a hatástanulmányt végül nem készítették el. Nagyon gyorsan, sürgősen kellett cselekedni, mert égető volt a helyzet, sürgető volt a helyzet. Persze ez nem kifogás a hatástanulmány hiányára, de azért ezt elmondanám még egyszer. És utalnék arra is, amit az előbb mondtam, hogy a tagállamoktól is szükség van némi információra arról, hogy milyen finanszírozási igényeik vannak. A mi jelentésünkben is említettük, hogy eredetileg az Európai Parlamentet nem tervezték tájékoztatni, tehát a jelentéstétel az EP-t nem érintette volna. De a bizottság a jelentésünkre adott választában megígérte, hogy a parlamentet is tájékoztatja úgyhogy a bizottság már elkötelezte magát arra, hogy ezt orvosolja. Abban is egyetértek önnel, hogy az egyes tagállamokkal folytatott munka elengedhetetlen. Meg kell próbálni megosztani nem csak a negatív példákat, hanem a jó gyakorlatokat is. Ez egy alapelv. Mi is ezt az alapelvet próbáljuk a külön jelentéseinkben megvalósítani. Nem csak negatív példákat mutatunk be, hanem megpróbálunk kiegyensúlyozott képet festeni, úgy, hogy jó gyakorlatokat is leírunk, amennyiben ezek léteznek. López úr pedig megemlített néhány számot, hát ezek egyáltalán nem túl kedvezőek, nem volt kellemes ezeket hallani. A jó minőségű ajánlatról már beszéltem. De nem gondolom, hogy a statisztikai javulás az csak ideiglenes kell, hogy legyen. Az nem elég, hogy bemutassuk, hogy néhány fiatal néhány hétig dolgozott, és most akkor hurrá visszatértek a munkaerőpiacra, ez nem elég. Mi ezért javasoltuk ezeket a minimum eh, kritériumokat hogy gondoskodjunk arról, hogy a fiatalokat nem használják ki olcsó munkaerőként. Megpróbáltam nagyon röviden mindenkinek válaszolni, de ha bárkinek bármilyen kérdését kihagytam, akkor csak szóljanak. Köszönöm. Uh, Köszönöm. Azt gondolom, hogy nagyon hatékony volt a válaszadás. Azt gondolom, hogy a számvevőszéki jelentés rendkívül érdekes, és mivel ez a kérdés az ifjúsági munkanélküliség kérdése, illetve a kezdeményezés, a legnagyobb prioritást élvező téma ebben a szakbizottságban, vissza fogunk még rá térni. Majd amikor a bizottságot is meghívjuk, illetve fontosnak tartanánk a tanács képviselőjének jelenlétét is. Ez nagyon érdekes volna hiszen az itteni vita mindarról szólt, hogy mit tesznek meg a tagországok, és mi az, amit nem tesznek meg. Köszönjük szépen ezeket az információkat. Köszönöm. Okay, then we'll... Áttérünk a következő napi rendi pontra. Ez a 16-os megvalósítás, általános értékelés, a 2012-es az aktív öregedés európai éve kapcsán, 2012 volt ez az év. Erről a témáról folytattunk már korábban is vitát, viszont a megvalósítási jelentés első ízben foglalkozunk. Kán úr munkadokumentumáról áprilisban beszéltünk, és most megkérjük arra, hogy mutassa be a teljes jelentést. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim. Ezzel szeretném kezdeni, hogy megtiszteletesnek veszem az első jelentésem bemutatását a szakbizottságban. Ön is inkább így érzek, mert egy olyan témáról van szó, amely úgy érzem, hogy nagyon sok figyelmet kap majd az elkövetkezendő években, mert most látjuk a megnövekedett érdeklődést az öregedéssel kapcsolatos témáknál. Tehát ez nem csak a legfrissebb demográfiai adatok alapján van így, amelyet a bizottság jelentés közé tesz. Mi biztos vagyok abban, hogy ezek az adatok eh, intenzívebb érdeklődést fognak kiváltani. Már az elején még egyszer elmondanám azt, hogy itt egy olyan jelentésről van szó, amely értékeli a 2012-es évet, de értékelésem bizonyos perspektívákat is, illetve gyakorlati kérdéseket is fel szeretném mutatni. Két dolgot szeretnék tisztázni. Az aktív öregedés véleményem szerint nem egy eszköz arra, hogy mindenkit hosszabban tartsunk a munkaerőpiacon. Inkább egy olyan eszközről van szó, amely magas életszínvonalat, foglalkoztatási lehetőséget biztosít a szenyorok számára, illetve a diszkriminációt eh, megelőzi. Ezen kívül hangsúlyoznám azt, hogy minden 20, 28 tagországban óriási különbségek léteznek az aktív öregedés segítő politikáknál. Vannak olyan országok, amelyek súlyosan le vannak maradva, van behozni valójuk, és arra ösztönzöm a bizottságot, illetve a tagországokat, hogy vizsgálják meg a finanszírozásukat. Tehát egy megfelelő áttekintést szerettem volna adni a jelentésben a 2012-es évről. Tehát a realista kifejezést hangsúlyoznám itt. Érdemes megemlíteni azt, hogy a 2012-es európai évet túl későn engedélyezték, a költségvetése is csekély volt, és ez természetszerűleg csúszást eredményezett. Nagyon fontos azokat a kezdeményezéseket megemlíteni, amelyek ebben az évben indultak, és ezeket szigorú kötelezettségváláshoz kötni. Nem hagyhatjuk, hogy ez az év úgymond egyszerűen elhajjon, eredményei. Azt gondolom, hogy a tudatosság erősödött a téma iránt, ami a konkrét eredményeket illeti, ide beletartozik a mm, WHO irányításának átvétele és az generáció közötti szolidaritás. Az aktív öregedési index szintén egy fontos pont. A bizottságot és finanszírozásra kértem. Sajnos új hálózatok nem jöttek létre, és bizonyos szociális partnerek, illetve magánvállalkozások nem kapcsolódtak bele a vitába, ez pedig nem jó. Éppen ezért intenzívebb koordinációt javasoltam a döntéshozók között, az Európai Uniós nemzeti regionális szint között, a civil társadalom és a magánszféra között. A munkavállalók eh, még mindig diszkrimináltak a koruk alapján, különböző előítéletek alapján, és felszólítva a tagországokat arra, hogy az egyenlő bánásmód eh, irányelvet a foglalkoztatási kérdésekben is valósítsák meg. Arra kérem a bizottságot, hogy eh, tovább is foglalkozni az 50 évek felett, felettek munkanélküliségével. Az ezüst gazdaság kérdése is fontos foglalkozni, foglalkozni tehát az idősödők hozzájárulásával a gazdasághoz. Gondolom néhány kolléga azt fogja hinni, hogy én piacra szeretném dobni úgymond az időseket. Biztosíthatom önöket afelől, hogy ez nem így van. Fontosnak tartom hangsúlyozni, kicsit idézek, az idősödő lakosság gazdasági lehetőségeit is figyelembe venni. Itt fogyasztói kiadások is felmerülnek, az időskorú lakosságnál, és a termékek, szolgáltatások, innovatív megoldások felé, és ez új növekedés új munkahelyeket teremthetnek. A támogatási ápolási szolgáltatásokat a fogyasztók felé kell irányítani, ebben az esetben az idősebb polgárok felé. És az utolsó megjegyzésem azt gondolom, hogy az önkéntes munka nagyon fontos mind az idősebb lakosság számára, mind pedig a generációk közötti szolidaritás szempontjából. Elnök asszony, ennyit szerettem volna mondani, várom az árnyékjelentéstevőkkel közös munkát. A módosítók benyújtásának határideje június 3-a, tehát van még néhány napunk addig, és én nyitott vagyok a vitára az összes kollégával, akit ez a téma érdekel. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen! Minkevics úr, te képviselő nincs itt viszont Brandon Benefáj képviseli őt. Köszönöm szépen, elnök asszony! Blinkevics úr, te kollega elnézést szeretnék kérni, nem tud részt venni a mai ülésen. Tegnap a Jusszai légteret lezárták, és megkért arra, hogy továbbítsam az üzenetét. Köszönetet szeretnék mondani nevében a jelentéstevőnek, az aktív idősödés szolidaritás témájában. Itt a megvalósítás és az eredménynek fontosabb aspektusairól van szó. Ő egyetért a jelentéstevővel abban, hogy a tagországoknak értékelést kell készíteniük, mielőtt a nyugdíjba vonulási korhatárt megnövelik. Azt is meg kell vizsgálni, hogy az 50 év fölöttiek körében Um, mekkora munkanélküliség, és nem szabad a nyugdíjasokat arra kényszeríteni, hogy tovább dolgozzanak. Ez nem erősíti a szociális védelmi rendszereket sem. Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy az európai 2012-es év késő engedélyezése késlekedés váltott ki az eredményeket illetően is. Fontos, hogy levonjuk uh, a megfelelő tanulságokat Vég, végül pedig Minkevics útá képviselő támogatni szeretné ezt, hogy a koordináció a magánszektor, a civil társadalom és a döntőszint között fontos, hogy intenzívebbé váljon, hiszen a bizottság arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy nem jöttek létre hálózatok, és a magáncégek ebbe az együttműködésbe szinte semmi módon nem kapcsolódtak bele. Fontos lenne a jó kezdeményezések folytatása, amelyek ebben az évben indultak, hiszen a az idősödő társadalom nem egy egyéves kihívás, hanem növekvő kihívás, és nagyon fontos, hogy megtaláljuk az innovatív megoldásokat a fenntarthatóság érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kraszmodevszki képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, ha megengedik, akkor angolul fog beszélni, mert túl fáradt vagyok, illetve inkább lengyelül beszélek, mert túl fáradt vagyok ahhoz, hogy angolul beszéljek. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes javaslatot, hogyha Európát összevetjük az USA-val, akkor megállapíthatjuk azt, hogy túl keveset tettünk az idősödés témájában, az előítéletek leépítésében. Ezeket az embereket kizárják társadalmunkból, és ez nagyon fontos probléma. És nagyon fontos a párbeszéd a generációk között, illetve az idősebbek aktívan tartása. Ahogy a jelentéstevő ezt meg is fogalmazta, én is ellenzem azt, és Lengyelország is ellenezzük azt, hogy a nyugdíjban lépési korhatárt növeljük. Különösen jelenleg a mostani pillanatban, amikor ilyen sok a fiatal munkanélküli, Két dolog hiányzik nekem ebből a jelentésből, a tervezetből, és lehet, hogy a módosítókkal mindezt még kiegészíthetnénk. Azt gondolom fontos lenne arra utalni, hogy, a, hogy Európa különböző részeiben az idősek helyzete más és más. Például, ami fizikai állapotukat illeti, nagyon sok országban a 70 év még nem minősül magas életkornak, de vannak olyan tagországok is, ahol ez egészen más, hogy alakul, és ahol az emberek 70 és korukra már nehéz munkaéveket hagyhatnak maguk mögött, és itt más a helyzet. Tehát a társadalmaink is különbözőek, és Éppen ezért rendkívül mértékben különbözik az idősek helyzete is. A jelentés tervezet azt gondolom, hogy némire kitér, de nem megfelelő mértékben. A 9-es pontnál az hangzik el, hogy az aktív idősödés nem csak, hogy eszközként tartja számon a az idősek munkaerőpiacon tartását. Mi úgy érezzünk, hogy az időseknek más szerepet is be kell és be lehet tölteniük a társadalom, például a családi élet, az önkéntes munkák, önkéntes tevékenységek. Ez nagyon fontos a társadalom számára. Fontos lenne ezt még jobban hangsúlyozni és ki kell mondanunk azt, hogy vannak más nagyon fontos szerepek a társadalomban. Nem pusztán a foglalkoztatásról van szó. Természetesen ez is lehetővé teszi az hogy valaki aktívan vegyen részt a társadalom életében. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Szlovénul folytatom és így a tolmácsoknak is lehetőséget adok. Köszönöm szépen, elnök asszony! Azt gondolom, hogy a jelentéstevő kitűnően összegezte az első vita eredményeit, és aláhúznám azt a tényt, hogy itt egy olyan jelentésről van szó, amely számos polgár számára fontos témát ölel fel. Ez a kérdés nagyon sok polgárban gyakran merül fel. Olyan emberek van, akik nehéz helyzetben vannak, és még mindig nem kapnak elég figyelmet. Azt gondolom, hogy erre az anyagra szükség van, aktualitással bír, és el szeretném mondani azt, hogy ezt majd ki szeretnénk egészíteni bizonyos speciális tartalmú módosítókkal, többek között például az ön segítség eszközével illetve a kölcsönsegítségnyújtás kérdésével az idősek között. Szlovéniában ez a módszer igen elterjedt, az olyan szervezeteknél, akik az idős emberekkel foglalkoznak. És ez a szervezet segíti azokat a személyeket, akik idősek, viszont még elég fittek ahhoz, hogy másokról is gondoskodjanak. Nem csak nagy lelkűségük miatt, hanem olyan személyekről van szó, akik aktívak, energetikusak szeretnének maradni, illetve hozzá szeretnének járulni a társadalomhoz. Azt gondolom, jó lenne hangsúlyozni, illetve kidomborítani ebben a jelentésben azt, hogy ez a lehetőség hozzáférhető. És ezek az önkéntesek igenis hasznosak, rendkívül hasznosak. Éppen ezért ez alátámasztja az ezen szervezeteknek juttatott nyújtást is. Nagyon fontos az ő asszisztenseiket megfizetni. Második megjegyzésem, nagyon súlyozni a felügyelet fontosságát pénzügyi tranzakcióknál. Itt a nyugdíjalapokra gondolok. Beszéltünk erről a típusú felügyeletről a bankoknál, az ellenállás ellenére ezeket a normákat sikerült elfogadni, és azt gondolom, hogy az Európai Uniónak létre kell hoznia itt is a megfelelő standardokat, tehát a nyugdíjalapokat is ugyanúgy felügyelni kell. A nyugdíjalapok nagyon gyakran úgymond az a pénztár, amelynek célja a költségvetési, ez a kormányok arra használják fel, a költségvetési hiányokat innét pótolják. Meg szeretném említeni ezen kívül a következőt. az elvárások harmonizálását, az egészségügyi ellátásokhoz a hozzáférésben. Az emberek néha túlságosan sokáig várnak, és túlidősek lesznek már. De nagyon jó lenne egy közös megközelítést találni, az Európai Unióban, a konvenció előkészítésénél is. Ez egy ENSZ konvenció, és azt gondolom, hogy vannak olyan tagországok, akik ellenzik ezt az egyezményt, én ezt nem értem igazán, lehet, hogy az okokat is jobban meg kéne világítani. Utolsó megjegyzésem, persze nem hívni figyelmüket egy betegségre, hiszen minél hamarabb találkozunk ezzel a betegséggel, a számadatok elkeserítőek, tehát demencia különböző formáiról van szó, és azt gondolom, hogy itt is európai vízióra, európai stratégiára van szükség, amely lehetővé teszi azt, hogy megnézzük, hogyan tudjuk ezt a betegséget kezelni, illetve hogyan segíthetjük ezeket a beteg személyeket és családjaikat. Thank you. Köszönöm. A következő a listámon Ines Szuber. Öt perces szünetet szeretnék tartani, hogyha megfelel mindenkinek, tehát öt perc szünet, és utána Szuber asszony kap szót. Thank you for that. Uh... Köszönöm szépen. Akkor uh, Szuber asszony kap szót. Köszönöm. A jelentéshez a következőket szeretném mondani. Tehát látjuk, hogy uh, nem mindenhol ugyanúgy kezelik ezt a helyzetet. De itt a célok mégiscsak megfogalmazásra kerültek a szolidaritásról, a generáció között a szolidaritásról, az idős emberek európai évéről. Az a véleményünk, hogy egy dolog megmutatkozott, hogy az idei évet sikerült felhasználni arra, hogy igazából egy rejtett kampány folyjon annak érdekében, hogy megemeljék a nyugdíjkorhatárt. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a nyugdíjkorhatár, azonban nem feltétlenül emelni kell. Tehát az emberek lehetnek aktívak úgy is, hogy nem dolgoznak a nyugdíjkorhatár elérése után. Emlékszünk a 2012-es évre, Arról van szó, hogy a társadalombiztosítási rendszerek nem fenntarthatóak. A leggyakrabban arról volt szó, hogy az idősebbek kapják meg azt a lehetőséget, hogy tovább dolgozzanak, ha akarnak. És hogyha nem az öregekről beszélünk, akkor a munkáról beszélünk, de az öregekről és a munkáról beszélünk, akkor arról van szó, hogy az idősebbek tovább dolgozzanak. Azonban van egy probléma is, és pedig az, hogy eh, igazából mm, nem kapnak elég szolgáltatást az eh, idősek. Az a lényeg, hogy eh, olyan struktúrákhoz férjenek hozzá, hogy egyen rangon vehetnek részt a társadalmi életben, sportban, és így tovább. Természetesen számos országban megvan az a probléma, hogy nagyon alacsonyak a nyugdíjak, és ez pedig természetesen kihat az idősek életszínvonalára. Ezek a problémák mindenképpen középpontba állítandók. Ne olyan célt kövessünk, amely túlságosan egyoldalú, ami a nyugdíjkorhatár felemelése. Legyen méltóság a nyugdíjas korúak életében. Nagyon fontos, hogy a társadalom elismerje, hogy az idősek egész életükben dolgoztak, és megérdemlik a figyelmet. Tehát a társadalombiztosítás fenntarthatóságának problémáját mindenképpen meg kell oldani. És ezt mi szorgalmazzuk természetesen azt szeretnénk, hogy a jövedelem eloszlás, a javak, a vagyon eloszlása igazságosabb legyen. Természetesen a nyugdíj korhatár megemelése összefügg az alacsony születésszámmal is. De még egyszer utalnék arra, hogy az újraelosztást kell megreformálni. Tehát egy ország gazdagságát igazságosabban kell elosztani, és nem arról van szó, hogy az időseket visszaküldjük dolgozni. Szerintünk ez a megfelelő irány, és így szerintünk sok mindent el is érhetnénk. Összességében ezek lettek volna a gondolataink, amelyekről szerettem volna beszámolni a jelentés kapcsán. Köszönöm. A zöldek részéről. Igen, köszönöm. Elnök asszony. Tehát eh, a szöveget elolvasva természetesen előbb ki kell értékelnünk a tartalmat a 2012-es Európai Idősek évével kapcsolatban nem elfogadható számunkra sem mondjuk díjkorhatár felemelése. És az én országom az egyik legszegényebb, és Romániával és Bulgáriával együtt a legalacsonyabbak nálunk a nyugdíjak. Uh, uh, Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, amit Kukán úr mondott, hogy a tevékeny időskor jelentse azt, hogy az idősebbek méltóságban idősödjenek, és ne tovább dolgozzanak. Tehát szerintem konszenzus van ebben a tekintetben az előadó és az árnyék előadó között. Esetleg egy kicsit meglepő lesz, amit mondok, hogy nagyon fontos az időseket abban támogatni, hogy amíg lehet, függetlenül éljenek. Esetleg Kukán úr érvelhet ellene, de én egy kicsit ellentmondásnak, ellentmondásosnak tartom. Tehát igazából az a lényege, hogy tovább dolgozzanak az emberek? Hogy függetlenül éljenek? I also wonder you... Ezen kívül még azon is csodálkozom, hogy a program példái olyanok, amilyenek. Hát szerintem ez nem kimerítő ez a lista, de a kérdésem az, hogy miért csak Ausztria, Észország, Szlovákia, Cseh köztársaság és Szlovénia szerepel itt. Tehát remélem, hogy megfelelő módon együttműködünk majd a módosítók tekintetében, és hogy jó lesz az együttműködés. Köszönöm. Köszönöm. Én... Köszönöm szépen. Megköszönöm az előadó által elmondottakat, és szeretném elmondani, hogy nyitottak vagyunk mi is, szeretnénk együttműködni abban, hogy egy olyan dokumentumot készítsünk, amelyet a lehető legtöbben támogatnak. Szerintem is ez a transverzális dimenzió hasznos, hogy az előadó különböző életkorra, ez hozzáadott értéket jelenthet egyébként a dokumentum véglegesítéséhez. De nagyon jó ez a, a megközelítés, az élethosszig tartó tanulás nyilván az egész élet folyamán folytatódik, és ideális az, hogy beszélünk a társadalmon belüli inklúzióról, illetve arról, hogy az idősebbek esetében is számukra is biztosítsuk a hozzáférést a technológiákhoz, a legújabb technológiákhoz. Nem lehet akadály a munkahelyek esetében sem mindez a fiatalokat sem akadályozhatja a munkavállalásban. Ez az 55-60 évesek például nem tudnak újra bekerülni a munkaerőpiacra, ha onnan egyszer kikerültek. És még valami, amivel kapcsolatban elég pozitív a véleményünk. Az aktív eh, idősödést támogató politikákat szerintem nem csak úgy kellene kezelni, mint egy eszközt, amelynek segítségével az időseket a munkavilágában tartjuk. Tehát ne ez legyen az egyetlen értékük, hogy ők még foglalkoztathatók. Szerintem az is fontos, hogy támogassuk a közeledést, garantáljunk, garantáljunk egy olyan eh, nyugdíjkorhatárt, amely lehetővé teszi azt is, hogy a nyugdíjas éveket aztán minőségileg élvezhessék. Az is a meggyőződésem, hogy fontos elmondani a nyugdíjkorhatárral kapcsolatban, hogy itt több tényezőt kell figyelembe venni. Az egyik, ami nagyon fontos, az az, hogy diversifikáljuk a különböző szakmákat. Ha valaki egy gyári munkás és fizikai munkát végzett egész életkorában, nem biztos, hogy ugyanaz a nyugdíjkorhatár kellene rá vonatkozzon, mint egy irodai munkát végző személyre. Tehát próbáljuk elérni azt, hogy ne, ez legyen az, ne az legyen az egyetlen politikánk az aktív idősödés kapcsán, hogy meghosszabbítsuk a munkavégzés időtartamát és kitoljuk a nyugdíjkorhatárt a 55 és 60 éves korosztályért pedig tegyünk erőfeszítéseket, próbáljunk olyan eszközöket megteremteni, amelyeknek a segítségével kompetenciákra tehetnek szert, és vissza tudnak lépni a munkaerőpiacra. Tehát az új technológiák használatát tanulják meg, és így tovább, ez egy nagyon fontos aspektus. Aztán a projektek finanszírozása, amelyek az aktív idősödést támogatják, valóban ezt is végre lehet hajtani az Európai Uniós programokon keresztül, strukturális alapokat említem például, a foglalkoztatás, társadalmi innováció, és így tovább. Tehát használjuk ezt, ezeket fel, és teremtsünk megfelelő feltételeket a minőségi időskor megteremtéséhez. Ez az új európai finanszírozási eszközt felhasználjuk, felhasználhatjuk arra tehát, hogy az aktív idősödést támogassuk, de eszembe jutott az is, hogy nem kellene esetleg egy tanulmányt készíteni, amelyből kiderülne, hogy milyen erőforrásokat lehetne felhasználni ehhez az új eszközhöz. Azt is megpróbálhatnánk, hogy a lehető legnagyobb mértékben integráljuk az új és régi generációkat, közelítjük őket egymáshoz, cseréljenek tapasztalatot, mert mind a ketten gazdagodhatnak, mindannyian gazdagodhatnak, hogyha ezt tágabb keretek között megnézzük, akkor minden generáció adhat értéket a másiknak. Köszönöm. Köszönöm, Fontanyi asszony. Szia, señora presidenta. Y en primer lugar quería agradecer, como han hecho los colegas que me... Köszönöm szépen. Elnök asszony, én is, mint az előttem szólok, szeretném megköszönni Kukán úrnak a jelentés tervezetét. Nagyon jó dokumentum ez, és kiváló alapja a további munkánknak, nagyon jó kiinduló pont. Hát sajnálatos, hogy Európában ezzel kell foglalkoznunk, de hát muszáj, hogy folytassuk a munkát. Már 92-ben beindult az idősödés, 2050-re 50 év lesz körülbelül az átlag életkor, hát ez komoly probléma, és egy olyan országban, mondjuk mint Spanyolország, a probléma még rosszabb, és az idősek olyan nagy számban lesznek jelen, hogy a szociális modell fenntarthatatlan lesz. Tehát mindenképpen foglalkozni kell ezzel, és nem engedhetjük meg a várakozást, tehát haladéktalanul lépni kell. Az aktív idősödés európai éve szerencsére felhívta a figyelmet erre a problémára, illetve a demográfiai változásokra. Jó volt a diagnózis, helyes volt a kiértékelése a helyzetnek, és ez jó kiinduló pont. Előadónként ez nagyszerű, együtt kell dolgoznunk, és a jövőbe kell, hogy tekintsünk. Ez pedig azt jelenti, hogy világosan látható lépéseket teszünk. Mit kell itt hangsúlyozni? az, hogy mennyire fontos, hogy függetlenek tudjanak lenni az idősek, hogy ők képesek tovább dolgozni, amennyiben ezt kívánják. És egyetétek a kollégáimmal abban, hogy az 50 évnél idősebb állampolgárok számára nagyon fontos, hogy ne hagyják abba a tanulást, és hogy az életkoruk miatt ne tapasztalhassanak meg diszkriminációt. De az aktív idősödés valóban nem csak azt jelenti, hogy tovább dolgozik az ember. A, nyilván a nyugdíjkorhatárt a várható élettartamhoz kell igazítani, tehát itt egészségügyi kérdések is vannak, illetve a társadalom életében való aktívabb részvételről is szó van, és az életminőség javításáról is szó van. És van még valami, ami engem különösen aggaszt ez pedig a vidéki területek helyzete. Vannak olyan területek, amelyek nem csak földrajzilag, hanem demográfiailag is hátrányos helyzetben vannak. Ilyenek a ritkán lakott területek, például a sziget, szigetek vagy a hegyvidékek. Nagyon sokszor az a helyzet, hogy fogy a lakosság, és közben idősödik is ezeken a területeken. Talán a jelentés egy kicsit szólhatna erről, kitérhetne erre. Nagyon sokszor a fiataloknak például távozni kell az ilyen területekről, mert nincsenek munkahelyek. Arra kényszerülnek, hogy elhagyják ezeket a területeket, és itt az idősödést még élesebben megtapasztalják. Nyilván, ha nincsenek fiatalok, akkor nem lesznek iskolák, nem lesznek infrastruktúrális befektetések, megszűnik a tisztességes egészségügyi ellátást, tehát ezzel is foglalkozni kell. Köszönöm. Köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje június 3-a, déli 12 óra. A módosítók megvitatása június 23-án lesz, és július 15-16-án fogunk majd erről az anyagról szavazni a szakbizottságban. A következő napi rendi pontunk a gazdasági kormányzás és az európai befektetési alap. A az európai strukturális és beruházási alapok és az eredményes gazdasági irányítás iránymutatása közös rendelkezésekről szóló rendelet 23. cikkének végrehajtásához. Havi López a vélemény előadója. Ez az első eszmecsere, és meg is adom neki a szót. Köszönöm. Most a 23-as cikkről szeretnénk beszélni Egy közös alapot sikerült létrehozni az összes eszköz számára. Befektetési alapok, strukturális alapok. Ennek pedig az volt a következménye, hogy már realitássá vált. A six-pack és a two-pack tartalma is még akkor is, hogyha új verziót szeretnénk létrehozni. Tehát megvannak az ország specifikus ajánlások. Az alapgondolat az volt, hogy racionalizáljuk az egészet, főleg ezeknek a struktúráknak a vezetését és az orientációját harmonizáljuk. Ezeket az alapokat szerettük volna egy feltételrendszerrel összekötni, makro gazdasági feltételekkel, hogy fiskális ellenőrzés legyen az európai szemeszteren belül akkor az volt a helyzet, hogy a frakciók többsége az Európai Parlamentben azon a véleményen volt, hogy ez a kapcsolat azzal járhat, hogy egy tagállam esetleg nem kapja meg az alapokat, mert nem teljesíti a szükséges feltételeket, amelyek pedig teljes mértékben kötelezőek a gazdasági kormányzásban. Azonban ezen a téren eltéré, nézetkülönbségek, nézeteltérések is voltak. Tehát ismét utalok a 23-as cikkre, korábban ez a 21-es cikk volt. Az alaprendelet ezen cikkei, a réges és az új szabályozták a témát. Adam Koszak a néppárt részéről benyújtott egy módosítót, és azt mondta, hogy a feltételeknek nem szabad olyan szigorúaknak lenni, hogy az alapokra is vonatkozanak. Miért? Azért, mert inkoherens lehet, hiszen a strukturális alapoknak hosszú távú célja van. És amennyiben ezt konjunkturális kérdéseket kötjük össze, olyanokkal, mint például az európai szemeszter, amely mindig egy pillanatfelvételt jelent, akkor ez kontraproduktív is lehet, hiszen a tagállamok néha nehéz helyzetben vannak, makrogazdasági egyensúlytalanságok miatt többek között. Akkor sokkal inkább fáradozniuk kell, hogy a nehéz helyzeteket túléljék. És akkor még hosszú távú eszközöket is megvannak tőlük, ami pedig nem jó, mert a struktúra és a befektetés és a beruházási alapokból a tagállamok számítanak bizonyos forrásokra. Tehát ez a feltételektől való fül, függés nem tudom, hogy mennyire jó, és hogy mennyire lehet megvonni alapokat, amennyiben a tagállam nem teljesíti ezeket. Tehát látjuk, hogy a dolog kontraproduktív, és az a véleményünk, hogy ez a struktúrális alapok természetének is ellentmond, hiszen ezeknek az alapoknak az a célja, hogy kohézió legyen a tagállamok között. És így sikerült az alaprendeletet megszavazni. A 23-as cikkben találjuk a feltételeket, tehát az egészet kritériumokhoz kötötték. Lehetőleg konkrétan szerették volna bemutatni, hogy mely feltételeket sértenek meg a tagállamok, és a makrogazdasági kondicionalitás mikor járhatan következményekkel, hogy bizonyos kifizetéseket leállítanának szigorú szabálysértés ellen tételezéseként. Most egy javaslatot szeretnék beterjeszteni. A szakbizottsági kollégáim javaslatait figyelembe féve a múlt ciklusban is ugyanez volt az eljárás. A javaslatom pedig a következő. Egyrészt kiemelésre kerül, és ez a szakbizottságunknak is megfelel, hogy az Európai Bizottság elismeri a jelentésébe, hogy az éves programok, tehát főleg a szociogazdasági szempontú figyelembevételével a válságos országokban számíthassanak arra, hogy stabilitás és előre kiszámíthatóság lesz. A stabilitás nagyon lényeges az európai forrásoknál, európai alapoknál, hiszen ez stabil alapot teremt. Ez így áll a bizottság jelentésében, és ezt ki is kell hangsúlyoznunk. Ezen kívül még szeretnénk kihangsúlyozni azt is, hogy nem lenne jó, hiszen aszimmetrikus makrogazdasági sokkokról is szó van. Célunk pedig az, hogy legyen egy szociális gazdasági konvergencia hogyha elveszük azoktól az országoktól a forrásokat, amelyeknek a legnagyobb szükségük van rá, akkor ez azt jelenti, hogy az alapok létét kérdőjelezzük meg harmadsorban, pedig legyünk óvatosak. Hiszen az általános feltételek tekintetében, amelyek a például a foglalkoztatással foglalkoznak, nagyon óvatosan kezelendők. Hiszen Hogyha bizonyos országokban hiányoznak a források, akkor a válság még súlyosabb lesz, ez pedig növeli a munkanélküliséget. Negyed sorban nagyon fontos, hogy a 23-as alkalmazásával bizonyos feltételeknek kell megfelelni, és itt főleg szociális gazdasági kritériumokról van szó. Tehát amennyiben a szociális és a gazdasági helyzet nehéz, akkor itt kivételeket is meg kellene fogalmazni. És most a végére érek. Figyelembe kellene venni azt is. Figyelembe kell ezeket a nehézségeket venni, amennyiben az alapokat újra megtervezzük. Tehát nagyon fontos azt is eldönteni, hogy ki legyen döntéshozó helyzetben. Ne egy intézmény, csak a tanács, hanem legalábbis a parlament is legyen egy olyan lehetősége, hogy amikor a 23-as cikket részletezik, akkor a parlament is beleszólhasson. Köszönöm. Elnézést, hogy hosszú voltam. Krasznodemszki úr? ECR. Köszönöm szépen. El kell, hogy mondjam, hogy Szinte minden egyetértek, ami Javier a tervezetben benne van. Tényleg úgy van, hogy néha nehéz érteni, hogy a makrogazdasági mutatók hogyan értelmezendők, és hogyan lehet ezeket a kohéziós politikával kapcsolatba hozni. Ez elég gyakran így van. Hogy a régiók helyzete más, azt tudjuk. Európában nagyon nagy különbségek vannak, például a kormánypolitika és az alapok között, és ez Lengyelországban sincs másként. Ez pedig azt jelenti, hogy a pénz nem mindig olyan régiókba kerül, amelyeket a nemzeti kormányzat támogatna. Tehát itt igazából önkényes döntéshozatal van bizonyos kifizetésekre sor kerül a kohéziós alapokból 2012-ben, és Magyarországra került. És hogyha ezek nem tartják be a költségvetési fegyelmet, akkor miért mennek oda pénzek? És joggal történik arra utalás, hogy az alapok célja teljesen más. és a célunk az, hogy elérjük a régiók között a konvergenciát, tehát hogy felzárkóztassuk az elmaradottabb régiókat. És igazából ez a cikk inkább azzal a következménnyel járhat, hogy növekednek a régiók közötti különbségek. Na, może, może na tym skończył, powiedział. Esetleg most abba is hagyom. Még elgondolkozunk rajta, hogy konkrétan milyen módosítókat nyújtunk be, de a tendencia, amit itt hallottunk, megfelel annak, amit én a 23-as cikk alkalmazásáról tartok. Köszönöm. Az Alde részéről túlzasszony. Uh, uh, no, it's okay, you know, I just... Csak kivártam, amíg megérkezik a tolmácsolás. Az ALDE árnyék előadójaként üdvözlöm az iránymutatókat, a struktúrális és beruházási alapok és az eredményes gazdasági irányítás tekintetében a 23. cikkének végrehajtása. Tehát itt az alkalmazás, az iránymutatók alkalmazása nagyon hasznosá tenni az alapok felhasználását. Fontos, hogy a struktúrális beruházási alapok hozzájáruljanak a jó makrogazdasági légkör kialakulásához, a munkahelyek teremtéséhez, a bizottságnak pedig garantálnia kell a koherenciát itt az ország specifikus jelentések, ajánlások tekintetében. Főleg akkor, amikor a felfüggesztett alapok újra kifizetéséről van szó. Tehát, hogyha bizonyos államok nem tudták a gazdasági kormányzásukat helyrehozni, akkor meg kellene egyedi esetenként vizsgálni, hogy mi a sikertelenség oka. Az Európai Parlamentet viszont kihagyták a játékból és nagyon fontos itt a demokratikus elszámoltathatóság is. A módosítók arról szólnak majd, hogy a kifizetések felfüggesztése egy utolsó lehetőség legyen a bizottság kezében, hiszen a fizetések felfüggesztése nagyon komoly következményekkel járhat, főleg a válságban lévő régiók számra. Tehát ahol például nagyon magas a munkanélküliség. Az a Európai Bizottságnak valahogy kompenzálnia kell a nem kívánatos hatásokat. És amikor az alapok újraprogramozásáról van szó, akkor a bizottság vegye figyelembe a munkahelyteremtés potenciáljait. Tehát, hogy az új program mennyire képes munkahelyeket teremteni. Thank you. Eh, Ines. Köszönöm, Ines Szuber. Köszönöm. Elnök asszony. Úgy gondolom, hogy egy problémával szembesülünk itt. És nagyon nehéz a vita. A parlamenti vita is bonyolult volt, amikor a rendelet elfogadásáról volt szó, hiszen itt források elosztásáról van szó. És még emlékszem, hogy itt különféle vélemények voltak. És már nem emlékszem, hogy az Empel Bizottság igent vagy nemet mondott. De nagyon sokan adtak le véleményeket a makrokondicionalitást elutasítva. Tény, hogy két lehetőség van. Vagy két út. Ha azon a véleményen vagyunk, hogy az egész kontraproduktív, akkor teljesen abszurd a dolog, hiszen akkor ez egy olyan intézkedés lenne, amely a pénzek felhasználásának ellent mondana, és az egyenlőség elvének is. Tehát ennek a rendeletnek úgy kellett volna átmennie, hogy a makrokondicionalitás más formában szerepel. Tehát nem vagyok biztos benne, hogy többséget kapnánk-e, hogyha ezt a alapelvet támogatnánk. Még egyszer világossá tehetem, és pedig elmondhatok egy-két érvet is, hogy miért azon a véleményen vagyunk, hogy ezt a dolgot meg kell szüntetni a jövőben. Tehát először is, hogyha Csatlakoznak az országok az Európai Unióhoz, és ahogy a forrásokat elosztják, annak semmi köze ehhez a zsaroláshoz, amelyről most itt beszélünk. Tehát az országoknak legyen valamennyi mozgásterük, hogy döntsenek a beruházásaikról. Éppen ezért nem értünk egyet, egyáltalán nem értünk egyet a jelenlegi eljárással. Azonban az európai szemeszter ajánlásai azt mutatják, hogy mennyire kontraproduktív ez a dolog, hogyha munkahelyeket akarunk teremteni. Éppen ezért nem fogjuk fel, hogy a strukturális alapok hogyan összeegyeztethetők ezekkel a javaslatok a például Portugália. Portugáliában az európai szemeszteren belül a trojka végezte az ellenőrzést, és tartottuk magunkat a trojka ajánlásaihoz. Igen, azt mondták, hogy az összes ajánlást be kell tartanunk, és mégis növekedett az államadóság. És egyre több intézkedés volt, amely ebbe az irányba mutatott. Az a véleményünk, hogy a strukturális alapok még mindig nagyon jó lehetőséget jelentenek a tagállamoknak, hogy befektessenek olyan területeken, amelyek igazi alternatívát jelentenek. És amelyről a tagállamok úgy gondolják, hogy a saját érdekeiket szolgálják. De az egészben nagyon sok a ha, nagyon sok a feltétel. És akkor látunk el, hogy ez hogyan fejlődik tovább. Azt halljuk, hogy vannak dolgok, amiket el kell kerülni. Azonban eh, azt nem látjuk, hogy hogyan itt igazából nem kötelező érvényű mondatokat látunk. És itt bizonyos ajánlásokat nem is nagyon lehet végrehajtani. Vagy legalábbis úgy, ahogy a bizottság elképzelte. De még nem ismerjük pontosan a módosítókat, de az biztos, hogy benyújtunk módosítókat, hogy ez a makrokondicionalitás eltűnjön. Delhi is not here. Delhi úr nincs itt. Akkor Laura Ángyán kap szól. Grazie, eh, grazie. Köszönöm. Megköszönöm az előadónak az elvégzett munkát, és szeretnék jelezni, hogy készen állunk az együttműködésre. Az alapok felhasználása a gazdasági kormányzás javítására akadályozhatja a regionális fejlődési szociális kohézió céljainak elérését a jellegük miatt. Inkább a gazdasági és társadalmi területi kohéziót meg kell erősíteni, és csökkenteni a gazdasági és szociális diszparitást az Európai Unión belül. Tehát átprogramozni vagy felfüggeszteni az alapokat ront a helyzeten, a gazdasági és társadalmi kohézión, mindenek felett azokban az országokban, ahol a legtöbb nehézséggel néznek szembe a válság miatt. És a regionális és helyi hatóságok kell, hogy közszolgáltatásokat nyújtsanak, és ez a munkahelyteremtés és növekedésbe befektetett források csökkenését jelenti. Tehát szükséges fenntartani ezeket a forrásokat külön a gazdasági kormányzástól, és ki kell hangsúlyozni, hogy a helyi és regionális hatóságok nem büntethetők mások hibáért a sorban utolsóként. Különösképp akkor nem, amikor a nemzeti adminisztrációk követték el a hibákat. Tehát minden alkalommal, ha megbüntetjük a helyi és regionális hatóságokat, gyakorlatilag az állampolgárokat büntetjük meg. Mindig az állampolgárok fizetik meg ennek az árát, soha nem az adminisztráció, teljesen mindegy, hogy ez milyen szintű, és marad továbbra is az, hogy kihangsúlyozzam, hogy nyitottak vagyunk az együttműködésre, itt vannak a módosítóink, és így tovább, tehát majd találkozunk az árnyék előadói megbeszéléseken. Köszönöm. Thank you. The deadline... Köszönöm szépen a módosítók benyújtásának határideje, június másodika 12 óra. Június 23-án fogunk szavazni itt a szakbizottságban, és a regiben 13 július 13-14-én szavaznak majd a témák. A következő a 18-as napi rendi pont foglalkoztatási eh, politikákhoz irányzatás a tagországokban. 217 módosító érkezett be a jelentés tervezethez, ez jogalkotási javaslat tanácsi határozathoz. A jelentés tervezet 29 módosítót tartalmaz. Laura Agiának adom meg a szót, a tövőnek parancsoljon. Grazie, Presidente. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, akik árnyék előadóként együttműködnek velem ennek a jelentésnek a véglegesítésében, mert hát nyilván a külön, véleménykülönbségek mellett látható, hogy mindenki együtt kíván működni akkor is, hogyha más és más politikai hovatartozása van, más véleménye van. Nagyon sok módosítót nyújtottak be, az igaz, de sikerült azt hiszem jó kompromisszumokat készítenünk, és aztán a két árnyék előadói megbeszélésen ezeket áttekintettük, és még ezen kívül ugye vannak olyan pontok, ahol eltérőek a vélemények. Hát ez majd az akaraton múlik, hogy mennyiben akarunk egy erős, ütős dokumentumot elkészíteni, amelynek valóban van súlya, és amely valóban olyan lesz, hogy a tanács is figyelembe veszi. Tehát én ilyen konstruktív szellemben számítok a kollégákra, az árnyék előadókra a különböző kompromisszumos módosítókról. Azt mondhatom, hogy közös a szándék, hogy megoldást találjunk, amelyet mindenki támogatni tud. Ahol nem tudtunk közös megállapodásra jutni, nyilvánvaló, hogy az álláspontját mindenki megtartja, de nagyon is világosan látszik az a szándék, hogy olyan anyagot szeretnénk elkészíteni, amelynek súlya van, amit a bizottság készített, az eléggé keveset mondott, és most nagyon határozottan beszéltünk ma délelőtt is Vajdis Dombrovskis biztossal erről, az Európa 2020-as stratégiát is említettük, illetve felhívtuk a figyelmet arra, hogy melyek ennek a legfontosabb pillérei, a szociális védelem garantálása, a munkanélküliséggel szembeni küzdelem, és így tovább. Tehát azt kérjük, hogy nem csak azokat a pontokat erősítsék meg, amelyeket eddig megtettek, hanem a fő vonalakat is, tehát a 2020-as stratégia végrehajtását, és hogy maradjanak hűek az eredeti célkitűzésekhez. Idáig két fő útmutatást elemeztünk ki, és új javaslatot készítünk a kollégák együttműködésével, és a titkárság ebben az esetben hatalmas munkát végzett, nagyon is támogat bennünket. Szerintem sikerül majd egy jó tervezetet készíteni. Köszönöm. Mr. Bach, Bach úr, a néppártot képviselve. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani Leira Agiának az elnyékentés nevében. Azt gondolom, hogy ő egy nagyon okos, megfelelő megközelítést alkalmazott, kereste a párbeszédet, kereste az együttműködés lehetőségét, és azt gondolom, hogy ez egy ilyen jelentésnél nagyon fontos. Megemlítette azt, hogy parlamentként meghallgatást szeretnénk kapni, és azt gondolom, hogy ez a megbeszéléseken is jellemző volt, a meghallgattatás, iránti igény. Hát rövid megfelelő javaslatokra van szükség, amelyeket a tanácson is meghallgatnak, illetve amelyek egy gyors eljárásmódot eredményeznek. Sajnos megint csak csapdába kerültünk, túlságosan sok módosítónk van, ezeket fel kell, hogy dolgozzuk, és mindez ahhoz vezet, hogy különböző pontok hosszabban esnek ki, vannak olyanok, amiket nehezebb feldolgozni, nehéz elolvasni, de a jelentés tevő munkája ebben az értelemben nagyon is megfelelő. Néppártként nagyon fontos számunkra az, mint ahogy ez elhangzott, hogy az alapvonalak a foglalkoztatás politikai iránymutatásokban összhangban álljanak a 2020-as stratégiával, és tudjuk, hogy ezeket a célokat részben nem fogjuk tudni teljesíteni, és az iránymutatások úgymond ösztönzőként kell, hogy hassanak, illetve, hogy a legfontosabb stratégiai célokra hívják fel a figyelmet, és ezeket egyértelműsítsék a legtöbb módosítónkat, tehát így kell értelmezni. A szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása természetesen nagyon fontos tényező. Nagyon sok módosító foglalkozik a fizetésekkel, a munka feltételekkel, a kollektív szerződéssel, és azt gondolom, hogy a szociális partnerek feladata mindez, és fontos, hogy ezek az eszközök a megfelelő célt szolgálják, viszont a tagországi jellemzőkre is tekintettel legyen mindez. A beleszólási joga természetesen fontos, van egy módosító, amelynek célja a szerződések módosítása. Ezt mi nem tudjuk támogatni. Nagyjából itt egy jó jelentésünk van, Kitűnő volt az együttműködés, és a következő ülések is minden bizonyal ebben a pozitív szellemben folytatódnak majd. Köszönöm. Mária Hau Rodrigueznek itt, itt kéne lennie, de uh, úgy tűnik, hogy valaki képviseli őt, Nyiszki Köszönöm szépen! akkor kolléganő arra kért, hogy mutassam be az ő értékelését. Az anyék jelentéstevő először is az ő nevében és a kollégák nevében köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Aktív, produktív volt az együttműködés a Giasszony részéről a kompromisszumok kialakítása érdekében ez pedig minden bizonyal erősíteni fogja a dokumentumot, illetve nekünk is erőteljes elképzeléseket biztosít. Az árnyékjelentéstevő biztos abban, hogy sikerül majd jó kompromisszumot elérni. Számos módosítás, javulás van a szövegben, az tevőkkel folytatott egyeztetés lehetővé tette a kompromisszumok bevételét, a 2020-as célok megjelenítését, a közös igények kérdése is felmerül a minimál béreknél, a produktivitásnál, illetve felfelé mutató konvergenciáról is szó van. Nagyon fontos bevezetni egy kapcsot az Európa stratégiai befektetéseknél, amikor a készségeket fejlesztjük, ami pedig a scoreboardot illeti a kulcsfontosságú mutatóknál, a szociális dömping, a gyászívás problémái szintén szerepelnek az anyagban, még az utolsó sorban pedig a gyermekszegénység mi a teendő még. Nagyon fontos elismerni azt, hogy még akkor is, hogyha a 2020 es célok részét képezik a kompromisszumnak, mi hiszünk abban, hogy nem elégséges ezeket a kérdéseket egy nem következő módon megtartani nem elég beszélkezésben feltüntetni a célokat. Fontos, hogy ezek az iránymutatásoknál szerepeljenek, és ezt az egyértelmű elképzelést fent szeretnénk tartani, mi ebben hiszünk. Vannak egyéb módosítások és a megfogalmazásra vonatkozóan, illetve létezik egy kompromisszum, amely a nyugdíjreformokra vonatkozik, illetve a várható élettartamra, a nyugdíjbelépési korhatára. Erre a kompromisszumra most nem térnék ki részletesen, de azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne a szociális beruházásokra összpontosítani az aktív öregedésre, lehet, hogy nagyon fontos, hogy a foglalkoztatási arányt növeljük. Ezzel megoldva a kihívásokat. Tehát még egyszer, támogató jellegű ez a vélemény részünkről, és én hiszek abban, hogy a végső dokumentum is kitűnő lehet. Köszönöm, elnök asszony. And now it's time for Mr. Krasnodebski, once again. Még egyszer a szót kap a, az egyik elnök jelentéstevő. Most akkor angolul folytatom. Hát sikerült előre lépnünk a kompromisszumokban, és el szeretném mondani azt, hogy a frakciónk a kompromisszum nagy részét támogatni tudja majd, amit Agia asszony és a többi frakciók javasoltak. Természetesen vannak kisebb problémák, hiszen hangsúlyozni szeretnénk a probléma másik vetületét is, nem csak a szociális oldalt, hanem a növekedés, illetve az aktívabb növekedési politikákat is. Én is köszönetet szeretnék mondani, és köszönöm a jelentéstevő energetikus rendeletes munkáját. Néha nagyon sok ülésünk volt, nem könnyű tárgyalni, minden szóról, megfogalmazásról. Köszönöm ezt a munkát, és biztos vagyok abban, hogy jó kompromisszumot fogunk tudni találni, illetve hogy a kollégák és a többi frakció is csatlakozik majd a kompromisszumunkhoz. Képvisel valaki Renáta Bébert az Allétól? Nem. Akkor Sziliki Ottis úr kap a Guétól. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την συνάδελφο την Λάουρα την Αιτζίαν για την... Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani kollégámnak ezért a kemény munkáért, és szeretném megköszönni a jó együttműködést is, hiszen e, nagyon sokat konstruktívan működtünk együtt. Frakcióként még mindig optimisták vagyunk, ami módosítók végső sorsát illeti, és mindenképpen megalapíthatjuk, hogy nagyon jó iránymutatókat kaptunk a foglalkoztatás tekintetében. Most néhány olyan dologról beszélnék, amely véleményünk szerint nem feltétlenül pozitív, sőt negatív. A kommentárjaink konstruktív jellegűek, és így is kell őket érteni. Tehát az első kérdés a foglalkoztatás, és erről már gyakrabban szóltam, a képzés. A képzés számunkra óriási jelentőséggel bír. Az a véleményünk, hogy azok a kritikus gondolatok, amelyek megfogalmazódnak, nem lehet egy az egyben összefüggésbe hozni a vállalatokkal. Tehát éppen ezért azt támogatjuk, hogy eh, azok a pontok, amelyek előbbre viszik az iránymutatást, megváltozandók. Egy eh, második megjegyzés, a tisztességes élet és tisztességes munka, mind a kettő fontos, és eh, Itt mindenképpen foglalkoznunk kell a tisztességes munkával. Tényleg meg vagyok lepve néhány frakció miatt. Néhány frakciót nem értek, akik igazából a tisztességes élet és a tisztességes munka pontokat törölni szeretnék. Hiszen véleményem szerint ennek nagyon nagy a jelentősége, Azonban az a helyzet, hogy mégis fáradozni fogunk azon, hogy ezek a szavak bekerüljenek a szövegbe. Ami pedig most a munka megadóztatását illeti, azon a véleményen vagyunk, hogy a vállalatok megadóztatása ne csökkenjen, főleg akkor, amikor áthárul az adóteher a kis emberekre, a középosztályra és a fogyasztókra. Számunkra nagyon fontos az, hogy az adóterheket igazságosan osszák el, főleg a nagyvállalatok között a nyereség értelmében, anélkül, hogy a munkavállalók szenvednének, hiszen pillanatilag a munkavállalók fizetik az adók oroszlán részét. Végezetül pedig szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy lehetséges, hogy mégis jó szöveget kapunk, és még egyszer szeretném nak megköszönni a munkát. Köszönöm. Stanok asszony a zöldek részéről. Eredendően Nagyon egé, nagyon elégedetlenek voltunk ezzel a szöveggel, az irányutatokkal, és még kevésbé ambiciózusak, mint korábban. Nagyon fontos, hogy legyenek jó irányutatók, és nagyon nagyra tartom azt a munkát, amit ön végzett. A mi frakciónk nem nyújtott be túl sok módosítót. De mégis nagyon sok módosító van. Azért, mert a bizottság egy viszonylag gyenge szöveget mutatott be. Itt általános kijelentések vannak. Most szerintem konkretizálni kell a dolgokat, és mindent megteszünk az árnyék előadók megbeszélésén. És ebbe az irányba szeretnék elmozdulni. Itt az Európa 2020-as stratégiára is történik utalás, ez nem elégséges. Itt konkretizálni kell, hogy mit akarunk elérni. És uh, itt van egy javaslat a preambulum bekezdésről is, amiben azt olvasjuk, hogy az iránymutatók azt a célt szolgálják, hogy növekedjen a polgárok jóléte. Tehát ez az egyik célkitűzésük. A foglalkoztatáspolitika is lényeges szociális befogadás, és az erre irányuló stratégia az releváns. És azt látjuk, hogy az iránymutatók feladata az, hogy javítsák a helyzetet. Itt iránymutatókról is beszélünk a tagállamok számára. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió mit tehet ebben a tekintetben. Szeretnénk aláhúzni ezen a helyen, hogy ha a tagállamok elfogadják a gazdaságpolitikát, akkor közösen kell ezen elgondolni, és az Európai Unió szintjén pedig koordinálni kell a gazdaságpolitikákat. És mindkét javaslat szolgálja azt a célt, hogy elérjük a szerződésben megfogalmazott célokat. A tisztességes munka viszonyokat. Ami nagyon fontos még, hogy itt az Európai Uniós politikák, amelyek ezeket a célkitűzéseket szolgálják, nem szenvednek egyéb jogszabályok mellékhatásaitól. Tehát még mindig elég sok munka el előttünk. Reméljük, hogy nagyon jó szöveg lesz belőle a végén de ehhez közös fáradozás szükséges. Köszönöm. Thank you, since... Köszönöm. Bizottságot is említették. A bizottság részéről esetleg valaki hozzáfűzne valamit. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Az összes módosítót meghallgattuk. Nagy érdeklődésre tanulmányozzuk őket és majd jelentkezünk. Thank you. Uh, then... Köszönöm. Akkor haladjunk tovább. Június 16-án lesz szavazás. Akkor a zöld foglalkoztatási kezdeményezés a következő a zöld gazdaság munkahelyteremtési potenciáljának kihasználása az első eszmecseréről van szó, a módosítók Jean Lambert, a felelős 208 módosítót nyújtottak be, és most átadom a jelentéstevőnek a szót. Önél szó. Köszönöm, elnök asszony. Említette a módosítók nagy számát, a legtöbb módosító véleményem szerint nagyon pozitív, és megpróbál pozitívan hozzájárulni ahhoz, ami eredetileg is benne volt a jelentésben. Tehát nagyon konstruktívak, és szerintem nagyon jól tudunk majd velük együttműködni. A jelentés hátterében a bizottság közleménye áll, amelyről délelőtt szó volt, és pedig Dombrovskis biztos említette. Tehát egy világos stratégiára van szükségünk, politikai jelzésekre, politikai koherenciára, hogy elérjük a munkahelyteremtés lehetőségeit a új ágazatokban, de az is fontos, hogy hogyan menedzseljük a változásokat. Maybe heavy polluting, maybe sort of... Tehát nagyon fontos például itt a nehézfémek tekintetében csökkentést elérni a kibocsátások tekintetében. El kell, hogy mondjam, nem, nem találom az udvarias szót, egy kicsit csalódottak vagyunk a bizottság válaszával, amit ma délelőtt kaptunk, hiszen igazából nem illik a bizottság foglalkoztatási stratégiájába. Mi pedig egy világos ambíciót szeretnénk, és nem csak az, hogy nézzük, hogy mi történik. Ezen kívül nagyon pozitívak az általános megjegyzések. Az NV bizottság is nyújtott be véleményt, a FAM bizottság is, és mind a kettőnek nagyon jó megjegyzései voltak, a mieinkkel is egybevágnak néha, tehát majd meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk alapelképzeléseinkkel valami közöset kialakítani. Most a kompromisszumokon dolgozunk. Volt egy eh, első találkozónk tegnap, és most ezt ki kell dolgoznom, meg kell néznem, ez a házi feladatom, de amikor a körkörös gazdaságról szavaztunk, eh, ott is eh, felmerültek itt né, felmerült néhány probléma, hiszen a körkörös gazdaság része a témáknak. Tehát két-három olyan terület van, ahol elképzelő, e, tehát különböző elképzeléseink vannak. Például a 14-es bekezdés az egyik ilyen. Ez elsősorban az ösztönzőket tematizálja, tehát itt a kötelező célok kérdéséről van szó. Lehet, hogy találunk egy megoldást a kompromisszumok számára, de szavazhatunk itt a módosítókról, például a 31-esről, a GUA e részéről, ez pedig konkrétan utal bizonyos célokra, tehát megtarthatjuk az alap elképzeléseket, és utána megnézzük, hogy mit tehetünk itt a konkrét dolgokkal. Egy másik terület, ahol különböző nézetek vannak, a 16-os bekezdés, hogy az új közbeszerzési irányelvvel hogyan éljünk. Főleg, ami ennek a környezeti és szociális dimenzióját illeti. Tehát most vagy később jönnek majd biztos megjegyzések a kollégáktól. Tehát itt például Mann úr a 140-eshez nyújtott be módosítót, tehát megvizsgálja, hogy ez mennyire lehet előremutató. És megnézzük, hogy itt meg tudunk-e majd állapodni. Van még itt néhány pont, amelyről a 145-ös módosítómban szólok, és a régi bizottságnál is előadtam, mármint a zöld munkahelyek és a közbeszerzési irányelv kapcsán. A 18-as és az F preambulum bekezdés, amely ehhez kötődik, ez is egy olyan terület, ahol különbségek vannak, és itt is meg kell néznünk a transferek lehetőségét, tehát a munkahelynek tekintetében erről is szavaztunk a körkörös gazdaság témájában. Tehát arról szóltunk, hogy az adózást a munkáról áthelyezzük inkább a környezeti területre, és itt biztos, hogy lesznek módosítók, a GUE részéről már vannak is, tehát a szakértők is azt mondják, hogy ide is tartoznak ösztönzők, befektetés ösztönzők. Tehát meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk megállapodni erről. A további terület, ahol inkább megállapodtunk, megfogalmazás, tehát például itt a gender dimenzió, a fan-tól várunk itt véleményt, és megnézzük, hogy hogyan kap kapcsolhatjuk be. A 117-esre is utalnék, itt világosra tesszük, hogyha új munkahelyek keletkeznek, vagy megváltoznak a munkahelyek, akkor szeretnünk elmozdulni a szektorális, az ágazati dimenziótól, hiszen ténylegesen sokkal több lehetősége van a nemek közötti egyenlőségnek és a fizetések közötti különbségek megszüntetésének, hogyha tisztességes munka van. Van néhány nagyon hasznos módosító, konkrét módosítók a képzésről, képességek fejlesztéséről. Tehát például a 197-es, és a 98-as, a 99, 199-es, a néppárt módosítója nagyon erős. Úgy gondolom, hogy előre jutunk majd, tartjuk az irányt, hiszen olyan lehetőség, olyan terület ez, ahol nagyon sok a lehetőség. Tehát az átmenetet meg kell oldanunk, fejleszteni kell a képességeket, és megfelelő ösztönzőket kell létrehoznunk az üzlet, üzleti élet számára, főleg a KKV-knek, mikrovállalatoknak. Hogy tényleg kifejthessék lehetőségeiket és tisztességes munkahelyeket teremtessenek az ágazaton belül. Tehát itt nem alulfizetett idény munkát szeretnénk, hanem komoly, tisztességes munkahelyeket. De most nagyon érdekel, hogy a kollégák hogyan látják a dolgot, és mindenképpen folytatjuk az együttműködést. Köszönöm. Thank you, I'll give the floor. Köszönöm szépen. Kunászai Néppárti árnyékjelentéstevő. Köszönöm szépen elnök úr, köszönöm szépen Lambert asszony megjegyzéseit. Tegnap találkoztam az árnyékjelentéstevőkkel. A módosítók minden bizonyal javítják majd még az eredeti bizottsági közleményt. Én is eh, benyújtottam módosítókat a készségeknél érzékelhető hiányosságokat illetően, megfelelő képzettség hiányára vonatkozóan. Nagyon fontosak a készségek, a skillek, és fontos a hiányosságokra felhívni a figyelmet, a zöld készségekre különösen, ez egy nagyon fontos terület, illetve nagyon fontos az intermobilitás erősítése ezen a területen. Itt vannak még hézagok, úgymond. És azt gondolom, hogy az európai itt szerepet játszhat a zöld gazdaságot figyelembe véve. A KKV-k, a kkv számára jelentős lehetőségek vannak az zöld gazdaságban. Itt nagyon fontos a magas minőségű munkahelyeket kihangsúlyozni, megújulnak ki a forrásnál, energiahatékonyság, ekoturizmus, a cirkuláris gazdaság, stb. A recycling kérdése. Itt óriási lehetőségek bújnak meg a KKV-k számára, tehát ez nagyon értékes része a jelentésnek, ami más területeket illet. A munka megadóztatásától a környezeti adóztatás felé kell elmozdulni. Szerencsén képzett munkahelyek, illetve a zöld adóztatás felé elmozdulással egyetértek. Egyetértek a munka megadóztatásával. Erről azonban még vitát fogunk folytatni a kötelező érvényű céloknál is, ami a jogalkotást illeti. Fontos olyan jogalkotást kialakítani, amely megfelelő. És remélhetőleg erről még vitát tudunk folytatni szenvedt asszonynak köszönhetően nyilván nem könnyű a kompromisszumok kialakítása. Ő mondta, hogy megvan a házi feladata, várjuk a vele folytatandó közös munkát. Köszönöm szépen. Ján Keller, a szociálisták árnyékjelentéstevőve. Köszönöm szépen a jelentés. A zöld munkahelyekkel foglalkozik kulcsfontosságú itt az, hogy ne akármilyen munkahelyekről beszéljünk, hanem teljes értékű munkahelyekről. Néhány aspektust szeretnék csak kiragadni. Először is hangsúlyozzuk a szociális párbeszéd fontosságát. Azt gondolom, hogy hiányzik a szociális párbeszéd a területen. A helyzet nem könnyű, a szakszervezetek nagyon gyakran a zöld munkahely megtervezések elében ellábasai. Én már régóta dolgozom a szakszervezetekkel, ők mindig nagyon óvatosak, amikor zöld munkahelyekről van szó. Nem antizöldek ők, új munkahelyek alakulnak ki, amelyeket rosszabbul fizetnek, ipari munkahelyek megszűnnek, és szociális szempontból ezek kevésbé biztonságosak. Éppen ezért nagyon fontos ragaszkodni ahhoz, hogy a zöld munkahelyek és teljes értékű munkahelyek maradhassanak, legyenek. Ha ezt elérjük, akkor a szakszervezetek is zöldebbé válhatnak. Nagyon gyakran, nők töltenek be zöld munkahelyeket, Fontos, hogy a munkahelyen is egyenértékűek legyenek a nők a férfiakkal, viszont ha a zöld munkahelyeknél szeretnénk nőket látni, akkor figyelembe kell, hogy vegyük azt, hogy itt nagyon gyakran olyan munkahelyekről van szó, amelyek rosszul fizetettek. Még egyszer hangsúlyoznám, ami rosszul fizetettséget életi, itt a nők már régóta egyenjogúak. Tehát, mint említettem, teljes értékű munkahelyekre van szükség. Harmadik megjegyzésem, ami az átmenetet életé, a munka megadóztatásáról, a negatív környezeti hatások megadóztatását történő átállást illetően. Itt tisztában kell lenni azzal, hogy ez egy megakadályozó tétőjelegű adózás. Fontos megakadályozni azt, hogy a pénzek áramlása a zöld munkahelyeket érintse, hogyha rosszul fizetett munkahelyek vannak ebben az ágazatban, akkor felmerül annak a veszély, hogy a a zöld gazdaság a szegénység gazdaságává válni, ezt pedig senki nem szeretné, ez bosszantaná a szakszervezeteket és a nőket is hátrányosan érinteni. Támogatni fogom kompromisszumokat, Gina um, Bert javaslatait, illetve támogatni fogom a kötelező érvényű eh, célek bevezetését. Ez rendkívül fontos nem mondhatjuk azt, hogy ezek a célok pusztán önkéntes jellegűek. Köszönöm. Köszönöm, Keller úr. Képviselje az áldét valaki? Az ecért esetleg? Sem. Lynn Boyle. Jelesíti ok kis úr először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban én képviselem a GOL árnyék jelentéstevőjét. Következőt szeretném mondani. Egyetértünk ezzel a jelentéssel, és meg szeretnénk köszönni a jelentéstevőnek a jó munkát. Úgy érezzük, nagyon fontos, hogy a tisztességes munkahely eh, kifejezés megmaradjon. És azt gondoljuk, hogy a zöld foglalkoztatásnak és jól fizetett foglalkoztatásnak kell lennie. Ellenezzük azokat az erőfeszítéseket, mi szerint a méltányos, eh, illetve biztonságos munkahely kifejezést töröljük. Támogatjuk a négyes kompromisszumos módosítót. Itt a munkavállaló jogáról van szó, zöld gazdaságra történő átállásnál. Mi úgy érezzük, hogy a szakszervezeteknek igenis fontos szerepe van az átmenetnél, és fontos, hogy ez az átmenet alulról felfelé alakuljon ki. Tehát a szakszervezeteknek részt kell venniük minden szinten. Ami pedig a környezeti adót illeti, itt aggódunk a bizottsági javaslat miatt. Ettől függetlenül nem ellenezzük azt az elvet, hogy a szennyező elvét tovább vigyük. Ami bennünket aggaszt, az az, hogy az tagországokban kivetett adó, környezeti adó nem szabad, hogy a, illetve hogy ez nem a nagy szennyezőket károsítja úgymond, hanem a kis kisebb szegényebb társadalmi rétegek ellen irányulnak, hiszen visszamenőleges hatályal szeretnék ezt érvényesíteni ami pedig a közbeszerzési irányelvet illeti, és hát a közbeszerzést, úgy érezzük, hogy a közszerződéseket többek között szociális kritériumok alapján kell kialakítani, illetve ezeket is bele kell ebbe venni. Ez a pont az íre, úgymond. Mindez hozzájárulhat a szociális igazságossághoz. A környezetvédelem, a környezet kérdésekben is. Köszönjük szépen Lambert asszony munkáját, gratulálunk hozzá. Köszönöm. Laura Agia, az FDD árnyák jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a Kollégánk javaslatait, ez a Jean Lambert jelentéstevő munkáját. Nagyon sok érdekes munkát végeztek, és nagyon fontos volt ezt az aspektust is belevenni a munkába. Amikor a kutatóközpontokról beszéltünk, nagyon fontos az új projektek, az új technológiák megfogalmazása, az új szabadalmak megfogalmazása, azért, hogy a zöld gazdaság felé elmozdulhassunk. Ezt gondolom, ez a több területet érintő együttműködés, nagyon fontos a zöld vállalkozások számára munkahelyeket teremtünk, és a munkahely teremtést nem csak a minőségi munkahelyek szempontjából, hanem a környezetvédelem szempontjából is tekintenünk kell, erre szükség van. Hiszen ha nem biztosítjuk a fenntarthatóságot, nem tartjuk tisztelben a környezetet, akkor létrehozhatunk munkahelyeket, viszont előbb vagy utóbb a földgolyóval is foglalkoznunk kell, a környezetünkkel, és ennek kell majd az árát megfizetnünk. Tehát egyetértünk teljes mértékben a kollégánkkal. Tegnap előtt nagyon pozitív találkozót folytattunk. Még mindig vannak azonban aggályok az adózási kérdésekkel kapcsolatban. Azt gondolom bátraknak kell lennünk, és egy olyan politikát kell bemutatnunk, amely valóban hatékony. Mint korábban említettem, azt gondolom, hogy egy olyan gazdaságot kell kialakítanunk, amely zöld, és bizonyos mértékben kompenzálja a károk nagy részét. Például a túlzott építkezéseket, túlzott cementezést, nagyon fontos olyan kérdésekkel foglalkoznunk, mint például hogy ezt olyan tudjuk kompenzálni. Nem szabad csak úgymond foglalkoztatás kedvéért dolgoztatni az embereket, hanem fontos, hogy hasznos munkát végezzenek. Nagyon sok olyan terület van, amelyet fel kell rendíteni és ezt az ágazatot támogatnunk kell. Különösen a jelenlegi válság időszakában a zöld foglalkoztatás valóban motorja a munkahelyteremtésnek, ez az egyetlen olyan ágazat a gazdaságunkban, amely még mindig képes a kapacitás bővítése, az új munkahelyek teremtésére, és az emberek megélhetést szerezhetnek ebből. Üdvözölni szeretném az esélyegyenlőség kérdését is, a munkavállalók védelmét, meg felfizetések kialakítását. Azt gondolom, hogy a szakszervezetekkel jó lesz majd az együttműködésünk. Tehát ezek nagyon fontos intézkedések, amelyeket támogatnunk kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. A szavazás június 16-án lesz. A plenárison pedig majd szeptemberben fogunk szavazni a témáról. A 20-as napi rendi pont következik. Az egyszemélyes vállalkozások 245 módosítónk van irányelv szervezetről beszélünk. Ez a Júri jelentése. A 54-es szabályt szerettük volna érvényesíteni, de az elnökök értekezlete ezt visszautasította. Jutta Steinröknek a dokszón. Hm, Köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek. Múlt héten volt egy eh, megbeszélésünk az árnyék előadókkal, hogy megbeszéljük, mit tegyünk a módosítókkal. Nagy részük ugyanabba az irányba mutat. Megállapodtunk, hogy elutasítjuk a kompromisszumos javaslatot. Éppen ezért eh, úgy döntöttünk, hogy eh, nem kell kompromisszumokon gondolkodnunk, és ez jó jelzés, abban a tekintetben is, hogy a bizottság nyújtson be egy új javaslatot, amely visszatükrözi a frakció különféle véleményeit is. Tehát ez pillanatnyilag a szakbizottságunk jelzése. Thank you. Uh, Köszönöm. EPP Rapporteur, please. Néppárti jelentéstevő. Kazem úr szövegét olvasom. A néppárt mindig támogatta a KKV-kat és a KKV-k erősítését. Nagyon fontos uh, az, hogy uh, a KKV-k megfelelő helyet kapjanak a egységes belső piacon is, de fellépünk a postaláda cégek létrehozása ellen. A mi felelősségünk az, hogy minden egyes munkavállaló megfelelő védelmet kap, cégformától függetlenül. Nagyon komoly kérdések is vannak ezen a téren, és a szubszidiaritás elvét is figyelembe kell venni. A néppárt is támogatja azt, hogy utasítsuk el ezt a jogalkotási anyagot. Kérjünk újat. Köszönöm. Demszki úr. Jó, akkor most változatos a kedvéért németül beszélek. Azt akartam mondani, hogy elvileg természetesen jó az ötlet, és támogattuk a célt, azt a célt, hogy megkönnyítjük a KKV-k lehetőségét, főleg, hogy a határokon átnyúló tevékenységet folytassanak. De sajnos az a helyzet, hogy én nem oszthatom az összes aggodalmat, de képviselem a lengyel vállalatokat a saját régiómból. Tehát, hogy például a bejegyzés helye és az elnökség, az igazgató tanács helye máshol legyen, tehát ez nem jó, ezt elutasítjuk. Nem, nem lesz, nem lesz többség, maximum tartózkodunk. De az biztos, hogy lehetne ennél az is sokkal jobb projektet is csinálni. Thank you. Uh, is there any representative for the ALDE? Most az ALDE képviselője, van valaki az ALDE-tól, nincsen senki. Esetleg valaki a GUE, GUE részéről nincsen, akkor a zöldek részéről senki nem érinti önöket. Akkor a bizottságot kér. Madam, have I forgotten someone? Valakit elfelejtettem? Laura Agia. Laura Agia sarò brevissima. Nagyon rövid leszek, elnök asszony. Én kollégámat helyettesítem, Begin kollégát, aki osztja az elhangzottakat, ugyanezek a, ugyanez a véleménye, és összefoglalta a véleményét, gyakorlatilag ugyanerről van szó. Nem szeretném én sem húzni az időt. aki Káza kollégát helyettesítette, kollégám már elmondta, hogy nem átlátható mechanizmusok jelennek meg, ezzel egyetértünk, és azt kérjük, hogy hogy ezt küldjük vissza a bizottságnak. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Valaki kívánja-e még kommentálni az elhangzottakat a bizottságtól esetleg? Igen, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a szakbizottság világos álláspontját csak uh, tudomásul kell, hogy vegyük. Igen, és a tanácsülésről is hallottunk bizonyos plegykákat, de ezt most nem beszéljük meg ezen az ülésen. Nos, akkor ez azt jelenti, hogy be kell, hogy jelentsem, hogy június 23-án szavazunk a Foglalkoztatási Bizottságban, a Júri Szakbizottság szeptember 15-én szavaz. És ezzel a napi rendünk végéhez értünk. A következő ülés 2015. június 15-én és 16-án lesz Brüsszelben. Megköszönöm mindenkinek a munkát az érdekes eszmecserét, és örömmel várom a következő találkozót. Addig is kellemes hétvégét kívánok!